Colleghi, signori gentili ospiti, buongiorno. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Folytatjuk a múlt hét végén félbeszakított meghallgatásunkat. Ma nagyon fontos témával fogunk foglalkozni, a korrupció és a csalás, ami az EU pénzügyi érdekeit sérti. Először is azt kérem a kedves kollégáktól, azt kérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése, mert ha nincs, akkor a napi rendet vegyük elfogadottnak, úgy, ahogy ezt kiadtuk. A koordinátorok ülése 17.30-kor kezdődik, és nem 18 órakor. Tehát mondom még egyszer, 17 óra 30-kor kezdődik a koordinátorok ülése zárt ajtók mögött. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor az így módosított napirend tervezetet elfogadottnak veszem, nagyszerű. Akkor így fogunk előre haladna, és a, napi, a titkárság is majd így jár el. Mint mindig emlékeztetek mindenkit, hogy az interneten közvetlenül követhető ez az ülés az Európai Parlament honlapján. És rögtön kezdjük is el a munkát. Ugye mondtam, hogy pontosan onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk a múlt héten a munkát, és a mai meghallgatás tehát az EU pénzügyi, pénzügyi érdekeit sértő korrupció és csalás címmel zajlik, több szakértőt fogunk ma meghallgatni. Az első szakértőnk a PricewaterhouseCoopers képviselője, Wim Wensing, aki egy tanulmányt mutat be, amelyet az Európai Parlament finanszírozott, és ennek az volt a címe, hogy a szervezett bűnözés hogyan használja fel az Európai Uniós pénzeket. Utána Ligeti professzorasszony következik, és ő arról fog beszélni, hogy milyen büntetőjogi eszközöket lehet alkalmazni a csalás és a korrupció ellen, amely az EU pénzügyi érdekeit sérti de ő nem tudott eljönni hozzánk. Végül egy belga ügyész következik, aki a belga tapasztalatokról fog beszámolni, hogyan lehet a csalás ellen küzdeni az EU-n belül, és utána pedig két képviselő érkezett hozzánk a német vámhatóságoktól, Keller és Geisreiter urak, ők pedig a német tapasztalatokról fognak beszámolni. Az első fordulót Izabeli Egúzó zárja, aki az Olafnál dolgozik, a csalás megelőző osztályvezetője, és az Európai Bizottság antifraud stratégiájáról fog beszélni, tehát a csalás ellenes stratégiáról. A vitát ugyanúgy építjük fel, mint a múltkor, tehát először meghallgatjuk a vendégeinket, méghozzá Wim Wensing úrral kezdve, aki a PricewaterhouseCoopers szakértője. Ő fogja tehát kezdeni, és minden szakértőnek és előadónak 10 percet adunk, hogy bemutassa a saját témáját, és utána pedig a többi előadónak is megadjuk a szót, majd megnyitjuk az eszmecserét a szokásos módon, két percet kap minden koordinátor és képviselő. Úgyhogy mindenfajta késlekedés nélkül Wim át is adom a szót, hogy a parlament által pénzelt tanulmányt bemutassa. Thank you very much. Um, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom tanulmányunkat, melynek címe az, hogy hogyan él vissza a vissza a szervezet bűnözésére az Európai Uniós uh, forrásokkal, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság bizott meg bennünket, eh, és Szendegárd úr eh, erősen motivált bennünket, hogy egy átfogó tanulmányt készítsünk. Röviden bemutatom a tanulmány célját, valamint a definíciókat, amelyeket használunk, hiszen nagyon fontos, hogy eh, a definíciókkal tisztában legyünk akkor, amikor ajánlásokat is teszünk. Tíz percen van összesen. A tanulmány célja az volt, hogy megállapítsa, hogy a szervezett bűnözés hogyan él vissza az EU alapokkal, és hogyan lehet ezt elkerülni. Mielőtt megválaszoltuk volna ezt a kérdést, hogy hogyan, illetve hogy hogy-e, tehát hogy hogyan vagy hogy-e, azelőtt feltettük azt a kérdést, hogy mi is a szervezett bűnözés, melyek az EU alapok, és mit jelent a visszaélés. Azért, hogy világosan körülhatároljuk a fogalmakat, és egy nyelven beszéljünk. megvizsgáltuk tehát, hogy milyen módszerekkel és milyen mértékben élnek vissza a szervezet bűnözői szervezetek az EU alapokkal, és utána pedig feltettük azt a kérdést, hogy hogyan lehet a visszaélés ellen megerősíteni az EU alapjait. Tanulmányunkban külön figyelmet fordítottunk az úgynevezett spending fundokra, tehát a kiadásokat folyosító alapokra, valamint az EU saját forrásaira, például az áfa bevételekre, illetve az tagállamok által beszedett jövedéki adók is az EU költségvetés alapját szolgálhatják. Tehát a áfa és a jövedéki adóval már mindig is visszaéltek a bűnözők. Gondoljanak csak az áfa csalásra, vagy a cigaretta csempészetre. És mint hogy feltűnt nekünk, hogy némi zavar van a alapok, különböző alapok tekintetében, ezért EU alapoknak nevezzük ezeket egységesen. A visszaélés, a nem megfelelő felhasználás, vagy pedig a, a szándék nélküli, de um, rossz irányú felhasználást is lefedi, és persze szándékos negatív felhasználást is figyelembe veszi. Tanulmányunkban ugyanaz, ugyanakkor kizárólag a csalásszerű visszaélésekre koncentrálunk. Az EU szinten való jogi fellépés jogi alapját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke, tehát a Lisszaboni szerződés 325. cikke írja körül. Hossza, hosszú vita dúl arról is a szakértők között, hogy hogyan lehetne definiálni, meghatározni a szervezetbűnözést. bűnözést. Véletőleg soha nem lesz egységes definíciója a szervezetbűnözésnek. bűnözésnek. Én tulajdonképpen az olasz, Olaf igazgatójának idézetét használom. A szervezetbűnözés bűnözés egy mindig változó világ, mindig változó jelensége és a különböző definíciók a jelenség különböző szempontjait világítják meg, és a különböző megközelítési módokat teszik világosan. Úgy gondoljuk, hogy ez nem problematikus, hogyha változik a definíció. Egész addig, amíg a szervezet bűnözés elleni harc résztvevői e, osztanak egy munkadefiníciót. Ugyanakkor arra jöttünk rá, hogy az Európai Uniós intézményei és ügynökségei nem használják a szervezet bűnözés egységes fogalmat, ha egyáltalán a szervezet bűnözéssel foglalkoznak is. Megvizsgáltuk a meglévő definíciók elemeit, például amelyet a szervezet bűnözés elleni 2008-as tanácsi kerethatározat használ, és ebből kiemeltük az Európai Unió pénzügyi érdekeinek és integritásának súlyos veszélyeztetésének tényállását, és azt mondtuk, hogy egy olyan struktúrált fellépést feltételező szervezetről van szó, amely közvetve vagy közvetlenül pénzügyi előnyt hajt a tevékenységéből, és, és itt térünk vissza a kerethatározat definíciójára, súlyosan veszélyezteti az EU pénzügyi érdekeit vagy pénzügyi integritását. Ugyanakkor az Európai Parlament Libe szakbizottsága a nemzetközi szervezet bűnözésről készítette egy eh, szakvéleményt, és eh, ebből is kivettünk egy szempontot, mégpedig a transnacionális szempontot. Hiszen a európai szinten a súlyos bűncselekmény fogalmával érdemes a transnacionális szervezetek esetében operálni. A módszertan, amely a súlyos és szervezett bűnözés tanulmányban megjelent, az olyan súlyos bűncselekményekre vonatkozik, súlyos bűncselekményekre vonatkozik, és az új szokta pedig a szervezett bűnözés minden formájára koncentrál, szervezeti formáira, működésére, valamint az egyénekre, akik az ilyen szervezetekben működnek. A csalás, a korrupció, a hamisítás, a engedély nélküli árusítás, az embercsempészet, és több tényállás szerepel még a súlyos bűncselekmények listáján, de úgy gondoljuk, hogy a mi tanulmányukban nem kizárólag a kábítószeri szervezet bűnözés elleni rendészeti munkára kell koncentrálnunk, hanem úgy gondolom, hogy fontos, úgy gondoljuk, hogy fontos az EU alapokkal való visszaélésre vonatkozó öm, adatokat is integrálni a tanulmányba, tehát az Európai Bizottság vagy az OLAF vagy a számbevőszék tanulmányaira is érdemes figyelemmel lennünk. Ami pedig az EU alapjaival való visszaélés léptékét illeti, sok megbízható információt nem találtunk, se az Euró- Európol, se az Olaf, se az Európai Számvevőszék nem publikált um, átfogó, mindenre kiterjedő számadatokat. Az Európol 2009-ben három ügyet mutatod, mert mind a három, és egy sor ismeretlen számú áfa ügyel foglalkozik, de ezeknek a léptéke és a kihatása nem teljesen világos. Éppen ezért a nyitott forrású információkkal dolgoztunk, és az e- Olaf és az Európol elemzéseit vettük szemügyre. Az Olaf például azt mondja, hogy egyre több bizonyíték áll fenn a tekintetben, hogy a strukturális alapok elleni csalás szervezett és tervezett formában jelenik meg, és nem egy egyszeri alkalmat, alkalomként hajtják végre az elkövetők ezt a tényállást, ezt a cselekményt. Az Europol pedig azt mondja, hogy az áfa csalás és a közbeszerzési csalás az, az oktában mondja ezt, amikor az EU bűnügyi piacáról szól, mondja ezt az Európol tehát. Láthatjuk tehát, hogy ezek az európai ügynökségek és intézmények foglalkoznak a szervezet bűnözés súlyos formájában. A hozzáférhető anyagokból a szervezet bűnözői hálózatokat próbáltuk meghatározni, körülírni, és nem meglepő módon legalább két egyén vagy cég vesz részt egy hálózatban, a legtöbb esetben ezek transnacionális, tehát határon átló, átnyúló módon működnek, és um, szintén nem meglepő, hogy um, nem, hogy um, a korrupció, a pénzmosás, a csalás és további cselekmények írhatóak ezen csoportok számlájára. Az Európai Bizottság nem olyan régen egy kezdeményezést indított útjára az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A bizottság a kihívásokat abban látja, hogy hogyan lehet a tagállamoktól is megbízható információkat szerezni a csalásról, hogyan lehet, ez a további kihívás, hogy hogyan lehet a határon átnyúló esetek, tényállások esetén az együttműködést is javítani, és hogyan lehet a, mind az bírósági munkát, mind pedig a BTK-kat úgy közelíteni, hogy ezek jobb fellépést tegyenek lehetővé. Például a csalás elleni irányelv tervezet egy ilyen közös fellépést tesz lehetővé, és a, ennek az irányelv tervezetnek a hatás tanulmányi ugyan ne, olyan nehézségekbe ütközött, mint mi tanulmányunk megírása során. Az Európai Bizottság ezen kezdeményezéseit figyelembe véve, különös tekintettel a szervezet bűnözés elleni harcra, azt láttuk, hogy a kezdeményezések egyike sem koncentrált kizárólag a szervezet bűnözésre, hanem voltak éppen bármilyen csalásra vagy visszaélésre koncentrált, független attól, hogy egyénileg vagy szervezett módon egyetlen esetben, vagy pedig visszatérő, tervezett módon hajtják végre. Tehát voltak éppen az all hazard minden veszély, minden kockázat megközelítést alkalmazza az Európai Bizottság. Többek között azért is, mert ő maga sem tud megbízható adatokat begyűjteni, hiszen hiányzanak a megfelelő monitoring és értékelő mechanizmusok, jobb bűnügyi statisztikákra volna tehát szükség, és tanulmányunk eredményeképpen mi is csak egyetérthetünk az Európai Bizottság ebbéli észrevételeivel. Következtetéseimre térek rám. Úgy gondoljuk, hogy az EU alapokkal való visszaélés léptéke, és ide tartozik a szervezett bűnözői áfa csalás tényállása is, jelenleg nem körvonalazható. Nem tudjuk megmondani, mekkora léptéke. Úgy gondoljuk, hogy az EU alapok szervezett bűnözői szervezetek általi visszaélés azért is ennek a meghatározás azért nehéz, mert nem egységes definícióval dolgoznak az egyes szervezetek a szervezet bűnözés tekintetében, illetve vagy a szervezet formában, vagy a nem szervezet formában való elkövetési módozatot veszik figyelembe. És gyakran pedig nem tudnak, vagy hát nem akartak velünk megosztani statisztikai adatokat, ezért nem tudtunk mi messze menő következtetéseket levonni. Ugyanakkor az európai közösség pénzügyi érdekei terhére elkövetett csalás nem ugyanaz a tényállás, mint a szervezet bűnözői szervezetek által elkövetett csalás, és az EU alapokkal való visszaéles természete arra utal, hogy szervező, szervezett csoportok és szervezett elkövetési módozat állhat a háttérben. Ugyanakkor lehet, hogy mindez fordít, fordítva és fenntartható is igaz. Néhány ajánlást is megfogalmaztunk, azonban ezekről nem akarok beszélni az idő rövidségére való tekintettel, de egy-kettőt mégiscsak ki szeretnék emelni, melyek különösen fontosak a ma délutáni vita fényében. Egy új, egységes definíció használatára teszünk javaslatot amelyek a e kontextusban jelennek meg. Ide tartozik a súlyos bűncselekmény, a szervezett elkövetési forma, a visszaélés, a csalás, valamint az EU alapok fogalma és definíciója. Hogyha tehát körül akarjuk írni hogy mi történik ezen a területen, nagyon fontos, hogy minnyáján egységes definíciókat használjunk, kvázi egy nyelven beszéljenek mind az EU intézményei, mind a nemzeti igazságügyi és bűnöldöző hatóságok. Ez lehetővé tenni, hogy egységesen lehessen a különböző szintű visszaéléseket regisztrálni, így összehasonlításokat lehetne készíteni, és a nemzeti és az EU szint közötti kapcsolatokat is meg lehetne teremteni, valamint fel lehetne vázolni, hogy a csalás és a szervezett elkövetési forma között milyen kapcsolatok léteznek, ha léteznek ilyenek. Hogyha tehát az EU alapjai terhére elkövetette szervezett bűnözői szervezetek általi csalásokra szeretnénk koncentrálni, fontos, hogy ebből egy külön témát, egy külön célkitűzést fogalmazunk meg. További javaslatunk. Úgy gondoljuk, hogy az EU alapokkal való visszaélésre vagy az elnök asszony megszakít. Igen, az utolsó mondatomat mondom, mondja az előadó. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha lehetséges, érdemes a két tényállás, tehát az EU pénzügyi érdekei terhére elkövetett, illetve a szervezet formában elkövetett eh, tényállást összekapcsolni. Minden EU ügynökség munkájában nem csak egyszer, hanem fontos, hogy ezen ügynökségek szorosabbra fűzzék munkájukat a munkájuk folyamata során, akkor is, amikor a munkatársakat eh, átvilágítják, vagy amikor a tényállások és a elkövetési formák iránti érzékenységet növelik. Nagyon fontos, hogy Fontos, hogy olyan eszközöket dolgozzunk ki, amelyekkel az érzékenységet növeljük, valamint fontos, hogy az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot is megerősítsük, mégpedig minden lehető eszközzel. És így elriaszthatjuk az esetleges csaló a fellépőket, valamint a szokta és más beszámolók számára megbízható adatokat szolgáltathatunk. Köszönöm. Grazie, Mr. Vensink. Megköszönöm Vensink úrnak ezt az előadást, és most pedig egy belga bírónak fogom átadni a szót. Toró úr következik, aki a belga tapasztalatokról fog beszámolni a csalásokkal szembeni küzdelemben, amelyek az Európai, pénzügyi érdek, Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Megkérek minden előadót, hogy legyen szíves, tartsa be az időkereteket, mert egyébként nem tudjuk úgy megtartani a vitát, ahogy azt szerettük volna. Toró úr, parancsoljon! Bon, je vous remercie. Euh, Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek. Egy olyan ügyről szeretnék beszámolni, amely teljesen valós ügy, és egy belga nyomozást vont maga után, amely még mindig folyamatban van. Első fokon elítélték a gyanúsítottat áprilisban. Nézzük, hogy miről is van szó. Nos, egy olyan ügyről, egy bűncselekményről, amely elég gyakorinak mondható. Egy külföldön történt bűncselekményről van szó, tehát az Európai Unió határain kívül, illetve a Belgiumon kívüli bűncselekményről. Körülbelül 100-120 állandó képviselete van az EU-nak a határain kívül a különböző fővárosokban, és az állandó képviseletek felelősek a piacért, a közbeszerzésekért, és ez jelentős összegeket tartalmaz, jelent, jelentős összegeket érint. Nos, miről is van szó a mi esetünkben? Ukrajna, Kiev városában, ahol az Európai Unió nagyon aktív finanszírozási szerepet vállal a szénvásárlás keretében, illetve annak kapcsán, a Csernobili utó események kapcsán, tehát egy pénzügyi támogatást nyújt az Európai Unió, és nagy mennyiségű szén felvásárlásáról van szó, amely a kievi állandó képviselet közbenjárásával történik. Mintegy 80 ezer, 80 millió euróról van szó a szénfelvásárlásra. Nézzük, hogy mi is történt pontosan. a nemzetközi beszállítókkal valaki felvette a kapcsolatot, hogy egy kedvezményes megoldást javasoljon, és ennek fejében egy kétszázalékos, az ár kétszázalékos megtérítését kérte, tehát mivel 80 millió euróról van szó, ezért ez jelentős összeg. Nézzük, hogy mi is történt. Egy adott pillanatban egy cég megnyerte, egy cseh cég megnyerte ezt a közbeszerzési pályázatot, egy olyan cég, amely Ukrajnában működött, és több más céget megkerestek, svéd, francia cégeket, illetve angol, egy angol-orosz céget is, és egy adott pillanatban panaszt nyújtott, nyújtott be ez az angol-orosz cég az Olafhoz, mondván, hogy e-maileket kapott, és egy ajánlattal keresték meg ezekben az e-mailekben egy 4%-os, illetve egy 2%-os megtérítés fejében. Tehát ez ugye a belga nézőpont, amelyet most ismertetek, jó pár problémát meg kellett oldani ebben a helyzetben, és itt alapvetően a nemzetközi együttműködésről, illetve a belügyi, belügyről, illetve a belső jogokról van szó, arról, hogy az Európai Unió jogait illetve jogszabályait hogyan lehet alkalmazni az Európai Unió határain kívül. Nézzük. Először is egy előzetes vizsgálatra volt szükség, a tények föltárására, illetve kellő mértékű információhoz kellett hozzájutni, hiszen az információ nagy része az Európai Unió határain kívül, például Ukrajnában található. Megfelelő meg kellett nézni, hogy mely országok illetékesek még ebben az esetben, ebben az ügyben. Ezt kellett meghatározni, illetve a belga bíróságok tárgy és területi illetékességét kellett meghatározni, és ezen kívül azt is tudni kell, hogy a nemzetközi együttműködés segítségével lehetett a nyomozást lefolytatni. Nézzük tehát az előzetes vizsgálatot. A korrupció elleni harcra született egy, egy intézmény, ugye az OLAF, és van egy belső eszköz, amely az információ szolgáltatást próbálja elősegíteni, tehát rögtön az egész nyomozás elejétől kezdve ez az intézmény az adminisztratív intézmény, az OLAF volt az, amely eljárt az ügyben. Ez egy független szervezet, bár ugye kapcsolódik az Európai Bizottsághoz, jó pár hatáskörrel rendelkezik az OLAF. Az angol orosz cég megkereste az Olafot, és továbbadta azt az e-mailt, amelyet kapott, amelyet megkeresték, és az Olaf egy belső nyomozást indított útjára, és kiderült, hogy egy moszkvai cég moszkvai cég is megkapta, ez a moszkvai cég is megkapta az e-mailt, de nem közvetlenül jutott az e-mail hozzájuk, hanem különböző szerverek kapcsán, és többek között az Egyesült Királyság, Luxemburg és Ukrajna is érintett volt ebben az ügyben. A probléma méregfoga pedig Ukrajnában volt, és az Olaf egy előzetes vizsgálatot végzett Ukrajnában, és arra az eredményre jutottak, hogy egy Európai Uniós tisztviselőtől érkezett az e-mail az állandó képviseletről, tehát nyomozás indult, és kiderült, hogy, jó, hogy más e-mailekkel megkerestek más cégeket és Tehát ez volt az alaphelyzet, ezzel kellett szembenézni az Olafnak, kapott egy panaszt, és egy jelentős mértékű problémával problémát kellett megoldani a szénfelvásárlás témájában. Na nézzük, elő, milyen problémákkal kellett szembenézni. Nincsen büntető törvényszéke az Európai Uniónak, tehát különböző tagállamokhoz kell fordulni, illetve több ország is érintett, vagy kompetens lehet a témában, például az elkövető hovatartozása miatt, ugye egy kettős állampolgárságról van szó, ö, Kijevben dolgozott, belga állampolgár, illetve portugál állampolgár volt. Aztán az elkövetés helye, ugye Ukrajna, innen indultak ki az üzenetek, de lehetne a cseh köztársaság is, hiszen innen származik ez a cég, illetve luxemburgi volt a szerver, illetve az Egyesült Királyság is érintett lehetett. Tehát különböző országok felmerültek az ügy kapcsán, és felmerült a kérdés, hogy hova lehet fordulni egy ilyen jellegű problémával. Az Olaf hova fordulhat? Belgiumhoz irányították ezt az anyagot, hiszen megvannak a, megvan a jogi háttér, illetve a különböző országok és az OLAF között megvolt a kapcsolattartás. Először is meg kellett nézni, hogy hogyan lehet együttműködni. A első kérdés az az volt, hogy megkapja, megkapja egy belga bíróság ezt a feladatot, és kompetense illetékesebben. Tehát konzultációkat kellett folytatni, eh, először is az Eurojust eh, segítségével, és a különböző országok részvételével egy találkozóra került, szó, került sor, tehát, ahogy elmondtam, Luxemburg, az Egyesült Királyság, a Csehköztársaság, Ukrajna és így tovább, több ország részvételével megtörtént ez a közös találkozó és megállapodtunk abban, hogy megnyitunk, megnyitjuk a nyomozást, és Belgium lesz felelős ezért a jogi dossziéért, hiszen az elkövető belga állampolgár volt részben, illetve Belgiumban megvannak a büntető törvényszéki eszközök. És az is nagyon fontos, hogy nagyon fontos nemzetközi egyezményeket írtunk, aló, írtunk alá az ONU, az ENSZ, illetve az OECD, OECD-vel, és a belga rendszer megfelel ezeknek az előírásoknak, ezért arra következtetésre jutottunk, hogy Belgium kompetens és illetékes lehet, hogy eljárjon egy ilyen típusú ügyben. természetesen a területi kompetenciára is szükség van. Meg kellett az anyagi, illetve a tárgyi kompetencián kívül. Ugye külföldön, Ukrajnában történt sor a, kerül sor a bűncselekményre, és azt látjuk, hogy a belga igazságszolgáltatás akkor kérhet a belga igazságszolgáltatás segítsége, hogyha egy Európai Uniós állampolgáról van szó, tehát egy tisztviselő érintett az elkövetésben, vagy hogyha belga vagy belga székhelyű intézményben tölt be tisztséget az adott személy, illetve ennek a, ezen kitételek alapján a belga törvényszék illetékes lehetett. Tehát megnevezhetük őket illetékesnek, aztán meg kellett nézni, hogy egy belső szervezetre volt szükség, amely, amely választathatott erre a problémára, a Szövetségi Bíróság. Ez illetékes az ilyen panaszok kezelésében, és egy széles körű hálózattal rendelkezik, illetve a szövetségi rendőrségnek is van egy ilyen jellegű osztálya, amely ezzel foglalkozik, valamint a vizsgáló, bírók, vizsgáló bírói hálózat is rendelkezésre állt. Tehát megvannak a törvények, megvannak a hatáskörök, a kompetenciák, megvannak azok az intézmények, amelyek eljárhatnak. A, még ezek után is meg kellett tervezni, hogy mi történjen, hogyan járjunk el, ezért egy második uh, Eurojust ülésre került sor meg kellett nézni, hogy milyen lépéseket lehet megtervezni, hiszen mm, megvannak a különböző Európai Unió határain kívüli fellépések. Mm, például ugye házkutatást kellett végezni az állandó képviseleteken, illetve az adott személy lakóhelyén. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kellett tervezni ezeket a lépéseket a különböző országokban. Megérkezett az adott személy Brüsszelbe a szokásához híven, tehát a munkahelyén megjelent, és előzetes letartóztatásba került. Nos, jól alakult a helyzet, egyrészt azért, mert nagyon jó volt a tervezés, a különböző ügyészek, különböző országok ügyészei együtt dolgoztak, ezeket sikerült összevonni, a munkájukat összehangolni, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az ukrajnai bírósággal sikerült együttműködni, tehát az Európai Unió nagyon jól tudja, hogy az ilyen, ilyen jellegű nemzetközi együttműködés hozza csak a sikert. És így természetesen különböző eszközöket ki lehetett aknázni a ukrajnai bírósággal, illetve bírókkal is egy közös találkozóra került sor. Ahogy mondtam, előzetes letartóztatásba került az adott személy, nyomozás indult ellene, kiegészítő vizsgálatok, illetve nyomozás is elindult. Más Európai Uniós országokban is, és meg kellett nézni azokat a cégeket is, amelyek konkurenciát jelentettek ennek az adott személynek, illetve akiket érinthetett maga a korrupció. Az Olaf segítsége is rendkívül fontos volt, hiszen a tényfeltárásban nagyon fontos szerepet vállaltak, illetve az előzetes vizsgálatok lebonyolításában, valamint a diplomáciai ö, mentelmi jog felfüggesztésében ezt az olap segítségével sikerült megvalósítani, és az Európai Uniós helyszíneken kellett nyomozni, ez pedig azt jelenti, hogy az olap segítsége nagyon is hasznos volt. Nos, azt hiszem, hogy nagyjából elmondtam azt, hogy hogyan is zajlott ez a nyomozás, és ahogy mondtam, az adott személyt letartóztatták, illetve el is ítélték, nagyon gyorsan sikerült eljárni ebben az ügyben azért, mert megvoltak a háttérinformációk, a tények és a nemzetközi együttműködésnek hála gyors eredményre vezetett a nyomozás. Aspetto più importante. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb aspektus egyébként. Köszönöm szépen Toró úrnak, most pedig rögtön meg is adom a szót dr. Péter Kellernek, aki a német vámhatóságok képviseletében jött el hozzánk, és a saját tapasztalatairól fog beszélni a korrupció, a csalás elleni küzdelemről, tehát a tagállami tapasztalatokat halljuk, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Elnök asszony, jó napot kívánok, köszönöm szépen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A német vám nyomozó hatóság központjának osztályvezetője vagyok. A szervezett bűnözés elleni harc mellett az pénzmosás, a kábítószer és csempészet, és az EU pénzügyi érdekei terhére elkövetett cselekmények tartoznak az illeték a hatáskörömbe. A nyomozó munkatársaink, akik közül egyébként egy munkatársat el is hoztam, a német ügyészség megbízásában tevékenykednek. És így fordulnak esetlegesen jogsegély eh, vagy eh, együttműködési kéréssel a együttműködő hatóságokhoz. Több nyomozati komplexumról szeretnék beszámolni az EU támogatások odaítélése kapcsán. Már is kezdem a beszámolomat. Az Európai Unió a SAPARD projekt eh, alatt ez a Special Association Program Agriculture Rural Development eh, eh, mozaik szóból jött létre, tehát az EU 2000-2006 között évente több mint 550 millió eurót biztosított eh, Horvátország, Bulgária és Románia számára. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ágazatban a strukturális kiigazítást végrehajtsák és felkészítsék ezeket a gazdaságokat a közös agrárpolitika bevezetésére. A mezőgazdaság és a mezőgazdasági feldolgozás területén finanszíroztak projekteket az Európai Unió az össz az intézkedések költségvetésének volt, hogy 75%-át finanszírozták. Elsősorban élelmiszer feldolgozó cégek voltak a kedvezményezettek, akik az új gépek bevásárlásánál 50%-át kapták meg a kiszámlázott árnak, és a nemzeti szapard ügynökségek osztották ki a pénzeket, a támogatásokat, a szapardot decentrálisan igazgatták, és az EU utólagos ellenőrzést hajtott végre. Ezzel már egy fontos szempontra kitértem, mégpedig a számla értékre. Erről hamarosan beszélek hiszen a következő képen egy egész egyszerű csalást láthatunk, azért egyszerűsített ez a csalás, mert a gyakorlatban azért ennél mindig bonyolultabban jön létre. Itt ugye a lista ár volna az igazi eladási ár, és így a 100 ezer eurós lista árnál 50 ezer eurót tett neki az EU-s támogatás. De sajnos a dolog nem mindig ilyen egyszerű és átlátható, Azért, hogy lehetőség szerint objektíven és átláthatóan meghatározzuk az árak kialakítását, fontos, hogy a szubvenciók odaítélésénél um, három egymástól független gyártó, gyártótól kérjen be a kedvezményezett árajánlókat. Németországban a közbeszerzési eljárások során ez a norma, ezt használjuk ezután a legkedvezőbb ajánlatot választjuk ki. Ez az én esetemben ugye listaár volna, azonban a csalók célja az, hogy az állítólag kifizetendő árat magasan tüntessék fel, amely a voltak éppeni lista árnál sokkal magasabban kerül feltüntetésre. Három eljárási módozat jelent meg, hogyan manipulálják az árakat. Egyrészt legalább egy egy pályázó sokkal magasabb árat nyújt be, és általában ez a manipulátor egy másik projektben kap beszerzési megbízást másodszorban, pedig az eladó és a vevő közötti regionális cégeket kapcsolnak be, amelyek szintén lefölözik az árakat és manipulálják az árakat. Úgy, hogy C és a cégek közbekapcsolása segítségével az árakat magasra, eh, magasabban tudják meghatározni. A harmadik variáns pedig az, hogy a legújabb számító, számítás technológiával hamis árajánlatokat készítenek elő. Ilyen esetekkel is találkoztak már a kollégáink. Az előző példámra térek vissza, egy gépet vásárolnak, és megmutatom, hogyan működik a csalás a lista ár kifizetése már a szubvenció összegének növeléséhez vezet, és utána az állítólagos kifizetést pedig kickback fizetések során utalják vissza. A következő fólián láthatják, hogy hogyan működik ez a kickback visszafizetés. Az első alternatívánál az eladó a szubvenciót kapó cégnek visszautalja a különbözetet, a második alternatívában az eladó a számlaérték 50%-áig az általa bekapcsolt közvetítőnek közvetítői díjként utalja át a a közvetítő 5-8%-át tartja ennek meg, és a többit pedig a vásárlónak, tehát a szubvenció kedvezményezetjének utalját. A harmadik alternatívánál pedig az eladó egy cégen belüli um, províziós számlát nyit meg, amelyből további cég, gépeket vagy berendezés részeket vásárolhatnak meg. Ilyen variánsokkal hajtották végre ezeket a cselekményeket, és most lássuk, hogy az egyes programokban milyen eredményekre jutott a, a vizsgálat. A Szapard egyben a Bulgáriában Bulgáriában 7,5 millió eurót sikkasztottak el. Azon szubvenciók, amelyeket nem fizették ki a, a közvetlen azelőtt, hogy felléptünk, 28 millió eurót tettek ki. 2008. októberében az Augsburgi Bíróság két év, kilenc hónap jogerősen letöltendő szabadságvisztésre ítélte a német vállalkozót. Ez egy viszonylag magas szabadságvesztési büntetés, a német büntetésekkel összehasonlítva. A Szapart 2 során pedig egész Németországban további eljárásokat kezdeményeztünk, német gépgyártók, élelmiszeripari és csomagológépgyártó cégek képviselői ellen, akik Bulgáriába szállították a berendezéseket, illetve ajánlattevőként léptek fel. Az Európai Unió összesen körülbelül 40 millió euró kárt szenvedett ezen fellépések során. A rendellenességekre az Európai Bizottság hívta fel a figyelmet, és két év elmúltával pedig levonják az érint kedvezményezett ország támogatásából ezeket az összegeket. Milyen nehézségekbe ütköztünk Bulgáriában? Egyrészt ugye bolgárul, és ráadásul Ciril ABC-vel szerepelnek a dokumentumok, a ottani munkatársak nem igen tudnak másolni, a dokumentumok gyakran nem oldalban, hanem végtelenített szalagokban találhatóak meg. Ezen felül pedig a német büntető eljárási törvénytől nagyon különböző büntető eljárás jog működik Bulgáriában, és a jogsegése működik mindig. A Bulgáriában felfedezett események nagy nemzetközi sajtóvészhangot váltottak ki. Eleinte a bolgár igazságszolgáltatással nehezen dolgoztunk együtt, de miután az EU zárulta mintegy 140 millió euró összegben a Bulgáriának átutaladó támogatásokat az együttműködés javult. Miután a 2009-ben hatalomra jutott új kormány eh, hajlandónak mutatkozott arra, hogy emélyítse az együttműködést, ráadásul pedig eh, egy eh, főterheltet 12 évre leültettek, ezután az EU nyomása csökkent, és a bolgár hatóságok ismét nem szívesen működtek velünk együtt. Teszem hozzá, hogy a 12 évre elítélt eh, terhelt még mindig szabadlábon van, mert nem jogerős az ítélet. A szófiai eh, főállamügységen való tárgyalás során kiderült, hogy Bulgáriában még egyetlen olyan terhelt ellen sem zajlik eh, eljárás, amelyekben a német ügyészség, illetve a német rendőrség vádat emelt, illetve nyomozott. Ilyeténképpen felmerül a kérdés, hogy a bolgár igazságügyi szervezetek egyáltalán mennyire hatékonyan lépnek fel a szubvenciókkal, a támogatásokkal való visszaélések ellen. 2012-ben a bulgár ügyészség 186 oldalas nyomozati anyagot juttatott el hozzánk, melyben a bolgár állampolgárok elleni eljárásokról számolnak be, illetve a büntetőeljárások állapotáról számolnak be, mindig az EU pénzügyi érdekei terhére elkövetett tényállások tekintetében, de érdekes, hogy miért nem tudott a bulgár ügyészség semmilyen módon sem ítélethez elegendő bizonyítékokat összegyűjteni, Ráadásul azért, különösen azért, mert Németországban bizonyítani tudtuk, hogy a túlszámlázás tényállása fennállt. Németország szempontjai alapján nem tudjuk megérteni a bolgár államügyészség viselkedését. Egyébként a Bajor igazságszolgáltatás által Bulgáriába küldött két ügyész is megerősíti szakvéleményeben uh, ezt a, ezt a tényt. Tehát a bulgár ügyészség munkájával nem lehetünk elégedettek. Mit tehetünk tehát? Ez itt a kérdés. Mit tehetünk tehát? Néhány javaslatot fogalmazok meg. Egyrészt fontos egy központi piaci piaci megfigyelő szervezet felállítása, vagy pedig az iránymutató árak összes, összesítése. Ilyen módon nem lehetne túlszámlázni az árakat, és nem lehetne a lista áraknál jelentősen magasabb árral kérvényt benyújtani és támogatást kapni. Második javaslatunk. Fontos, hogy a független ellenőrzőzéseket végrehajtsuk minél közelebb a támogatások kifizetése után, és végezetül harmadsorban Fontos, hogy konzekvensen záruljuk az összegeket, illetve hogyha nem megfelelően működnek együtt az igazságügyi szervek, akkor visszaköveteljük a kifizetett támogatást. Nos, hölgyeim és uraim, nem sikerült 12 percben beszámolnom erről, néhány másodperccel túllöttem az idémet, de hát nagyon komplex a munkánk, ezt tudtam mondani, köszönöm a figyelmüket. Grazie, dottor Keller. Jó defi- Köszönöm szépen Keller úrnak, és azt mondanám, hogy hát aggasztónak mondanám. Mondtam még egyszer, kezdem még egyszer, tehát Keller úr, hogy hallja hogy megköszönöm az előadást, és nagyon aggasztónak tartom azokat a dolgokat, amelyek kiderültek most az ön beszámolójából, tehát hogy Bulgária mennyire nem tett semmilyen lépést sem, és közben egy tagállamról van szó, egy EU-s tagországról van szó, és ilyen súlyos ügyben, tehát nem tudom, ezek a kétségek is, amiket felvetett, a kérel, kérések és így tovább, tehát ez a reakció az elég aggályos. Az utolsó hozzászólónk ebben a körben Izabel Jeguzó asszony lesz, aki az OLAF csalás megelőzési osztályának vezetője, és az Európai Bizottság csalás elleni stratégiájának végrehajtásáról fog nekünk beszélni. Oui, merci Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívást. Részt vettek itt a mai napi munkában. Nos, valóban egy-két tevékenységre szeretnék beszámolni, azokról, amelyeket a csalás megelőzésére dolgozott ki a bizottság. Remélem, hogy ez érdekes hozzá szólás, érdekes kiegészítője lesz az önök vitájának. Már elég sok mindenről beszámolhatunk ezen a területen. Nézzük is. Először egy-két adattal rendelkeznék, hogy miről, egy adatot mondanék, hogy mit is jelent a csalás. 2011-ben az OLAF szerint mintegy 404 millió euróra rúgott a csalások összege a tavalyi év során a visszaszerzések révén 691,4 millió eurót sikerült visszaszerezni, és ez rendkívül fontos ebben az évben azért, mert van egyetlen egy olyan ügy, amely mintegy 389 millió euróra rúg, ez egy olasz ügy, a kalabriai ügy, ezek a számok jól mutatják, hogy mennyibe is kerülhet a csalás az Európai Unió költségvetésének, illetve a tagállamoknak mennyibe kerülhet, és ezért is nagyon fontos ezeknek az, az összegeknek a visszaszerzése. Giovanni Kessler már beszélt arról, hogy az ügyek mintegy 10%-a kapcsolódik a szervezett bűnözéshez, tehát azon ügyekről van szó, melyekkel az OLAF foglalkozik. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szervezett bűnözés sokkal többe kerül, mint az egyéb csalás, hiszen egy szervezett struktúráról van szó, és valós bűncselekményről, bűnözői hálózatról, és ezért nagyon sok pénz forog kockán. Azt hiszem, hogy a csalás ennél sokkal többe kerül, hiszen mindegyik elsikasztott euró mellett további gazdasági költséggel is számolnunk kell, hiszen ez megakadályozza, a csalás megakadályozza a további projektek létrehozását, illetve sikerét. Tehát itt akkumulálódik a költség. Ezen kívül bizalmi költségről, illetve társadalmi, szociális költségekről is beszélhetünk. Nem csak arról van szó, hogy a csalás a potenciális kedvezményezetteket veszélyezteti, tehát a jóhiszeműen eljárókat, hanem emellett azt is megakadályozza, hogy az Európai Unió politikái révén megfelelő fellépéseket biztosíthasson, és ez nagy mértékben károsítja az Európai Unió imázsát is. Tehát ugye 404 millió euróról beszéltem, mint összegről, de a 240 milliárd eurós Európai Unió költségvetéshez képest ez nem túlságosan nagy, azonban, ahogyan elmondtam, ennek a költsége akkumulálódik, és politikai vonzata is van, ezért nagyon oda kell figyelni a csalás elleni harcra. A ebből származó profit a csalásból származó profit visszakerülhet a szervezett bűnözésbe, és így tovább finanszírozhatja ezeket a bűncselekményeket. Nagyon fontos tehát az ez elleni fellépés, a különböző szereplők bevonása és a határozott fellépés ezen a bűncselekmény ellen nézzük, az Európai Bizottság 2011. júniusában egy elleni stratégiát hozott létre, tehát egy dokumentumról van szó, melynek célja az, hogy megerősítse a csalás megelőzését, illetve a csalás elleni harcot Európai Uniós szinten. Júniusban, 2011. júniusában az új költségvetési keret előtt került ez meghatározásra, és akkor meg kívánt erősíteni a csalás elleni harcot is. Nézzük, ez a stratégia a csalás összes aspektusát magába foglalja, tehát a megelőzést, az azonosítást, illetve a csalás felismerését, a vizsgálatokat és a szankciókat, a büntetéseket is. Az Európai Uniós költségvetést érintő tételekre, tételekkel foglalkozik, tehát a kivadásokkal és belvételekkel, valamint együttműködünk a tagállamokkal, harmadik országokkal, és először is a bizottság saját házatáján kívánt rendet tenni, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok fellépés konkrétan az Európai Bizottságot veszi célba. A stratégia keretén belül, illetve az akcióterven, a cselekvési terven belül nagyon sok fellépés van, négyről szeretnék kicsit részletesebben szólni először is. Egy igazságszolgáltatási fellépés a több éves keretkezetében, keretében, illetve van egy ágazati csalás elleni stratégia főigazgatósági szinten, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos irányelvek felülvizsgálata, és a keleti határok védelmét, különösen a cigarettacsempészésre kell kitérni. Nézzük ezeket sorban. Először is minden igazságszolgáltatási keretben, tehát a, a, a több éves pénzügyi kereten belül egy olyan intézkedést foganatosítottak, amely megerősíti a csalás elleni harcot. A parlament jelenleg foglalkozik ezzel a többéves kerettel. Minden minden szöveg, amely önök elé kerül majd, tartalmaz csalás elleni kitételeket, intézkedéseket, minden, ami a, az e, közvetlen kifizetéseket érinti, illetve a megosztott irányítást, ezeket mind-mind megerősítik ezek a szövegek. Tehát a bizottsági javaslatban ez szerepel. Aztán egy másik fellépési tengely az az, hogy az Európai Bizottság különböző szolgálatait mobilizáljuk, jobban mobilizáljuk a csás elleni harcban. 2013-tól kezdve minden főigazgatóságnak rendelkeznie kell egy csalás elleni stratégiával. Mit is jelent ez? Az természetesen Különösen azon főigazgatóságokra van szó, amelyek a kiadásokkal foglalkoznak, illetve kiadásaik vannak. Meg kell nézni, hogy milyen csalási kockázattal kell szembenézniük, ezeket elemezniük kell, rangsorolniuk kell, illetve cselekvési terveket kell készíteniük, hogy maximálisan korlátozni tudják a csalás kockázatát. Aztán egy másik nagyon fontos tengelye ennek, ennek a stratégiának a tagállamokkal való közös munka, hiszen a költségvetés mintegy 80%-áért felelősek a tagállamok, egyértelmű tehát, hogy első sorban a tagállamokkal kell együttműködni. Fontos, hogy a csalás elleni harcban a jó gyakorlatot kicseréljék egymással, megfelelő intézkedések legyenek érvényben, nekik maguknak elemezniük kell a kockázatokat, és a következő több éves keretben meg kell határozniuk, hogy nemzeti szinten hol merülhetnek fölcsalással kapcsolatos kockázatok. Ezen kívül javítaniuk kell a csalás felismerésére vonatkozó módszereiket, illetve azt látjuk az OLAF jelentéséből, hogy nagyon eltérő beszámolást mutatnak a különböző tagállamok, tehát teljesen más a, a jelentéstételi eredményük. Vannak olyan országok, ahol ez rosszabb, tehát ez, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy milyen sikerrel tudják feltárni az egyes csalásokat. Ezen kívül a visszaszerzési eljárásnak hatékonyabbnak kell lenniük, hatékonyabbnak kell lennie a tagállami szinten, és az is rendkívül fontos, hogy ne az adófizetők fizessék meg a költségeket, hanem maga az elkövető. Tehát mindenképpen el akartuk azt kerülni, hogy egy ilyen ö, csalás felderítésekor, illetve a pénzforrások visszaszerzésekor az adófizetőket terheljük. Aztán ennek a cselekvési tervnek egy másik aspektusa a cigarettacsempészés elleni harc, különösen a Európa keleti határaira gondolok. Ezen a területen a szervezet bűnözés működése egyértelmű, hatalmas pénzügyi pénzügyről, a pénzügyi összegekről van szó, pénzügyi kockázatról, mint egy 10 milliárd euróról. Azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi szervezet bűnözésnek ez, az egyik fő aspektusa, hiszen viszonylag minimális kockázattal elég nagy bevételekre lehet szert tenni, tehát egy igen, igen profitábilis üzletágról van szó. És természetesen kapcsolatot építhetnek ki más csempészettel. Nézzük meg akarjuk tehát erősíteni a ez elleni harcot, és emellett kiegészítő intézkedéseket szeretnénk foganatosítani, például a közös vámügyi szervezet kialakításával, amely azt a cél szolgálja, hogy a vámhatóságok közösen tudjanak fellépni egy-egy esetben. Szeretnénk megerősíteni ezt a mechanizmust, és ennek érdekében 2013-ban a bizottság egy közleményt fog kiadni, amely általánosabb jellegű, és a cigarettacsempészés lesz a témája. Nézzük, milyen javaslatokat kíván benyújtani a bizottság a jövőben, annak érdekében, hogy megerősítse a jogi kereteket. Júliusban egy irányelvjavaslatot nyújtott be a bizottság, az Európai Unió pénzügyi érdekének, érdekeinek védelmére a büntetőjogi eszközök kiaknázásával. Ennek célja az, hogy egy homogén és teljes körű jogi keretet biztosítson az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megvédésére, illetve megpróbáljuk harmonizálni a különböző tagállami szabályokat. Megpróbáljuk tehát ezeket harmonizálni és közelíteni egymáshoz. E-, eljárásbeli eljárásbeli harmonizációra van szükség. Ezen kívül van még egy javaslat, van egy irányelv tervezet, amely novemberben kerül majd elfogadásra, illetve megvitatásra, ez pedig az euró védelme, a hamisítás elleni védelme. Azt hiszem, erről már beszéltünk, beszéltek önök is a szakbizottság munkájában. Egy európai ügyészi hivatal létrehozása, is létrehozását is célba vette az Európai Bizottság, erre vonatkozóan javaslatot fog benyújtani, és ez is az eljárásbeli kereteket fogja javítani. Meghallgattam a német kollégát, láttuk, hogy milyen különbségek vannak a különböző tagállamok között, a fellépésben milyen eltérések vannak, hogyan reagálunk egy csalásra. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne egy közös Európai Ügyészi Hivatal létrehozása. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést kérek, hogyha túlságosan hosszú volt a beszámoló. Köszönöm szépen Jegózó asszonynak, és most azonnal meg is nyitjuk az eszmecserét, a koordinátorokkal kezdjük, a kollégákkal tehát. Mindenki két percet kap. Ebben a két percben tegye fel a kérdését mindenki, hogy utána a szakértőknek legyen ideje válaszolni. Kérem, hogy jelezzék, hogy kihez intézik a kérdésüket. Először a szocialisták nevében Borszelino asszony tehet fel kérdést, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy az első hozzászólás elég aggasztó képet festett a helyzetről. Ugye abból indult ki, hogy mik a meghatározások, hogyan elemzi a helyzetet, de az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon le vagyunk maradva az, ebben a témában, a küzdelemben. Azt mondta, hogy a szervezet bűnözés jelensége, a szervezet bűnözés ugye folyamatosan fejlődik, és ugyanakkor azt is elmondta, hogy a pénzek rossz felhasználása, a pénzekkel való visszaélés ellen nem lépnek fel megfelelően, tehát teljesen aránytalan a fellépés ahhoz képest, hogy milyen eh, illegális tevékenységek zajlanak, megelőzésről pedig nincs szó. Most kezdünk el a megelőzésről beszélni, mint közösségi eszközről elég későn és erről a bűncselekményről, a bűncselekmény közös meghatározásáról is most kezdünk el beszélni. Hát szerintem az egész egyszerűen elengedhetetlen, hogyha már a szervezett bűnözésről itt beszélünk, akkor legalább a meghatározásnak közösnek kellene lennie. Nem tudom, hogy valóban ez -e az igazi szándék, ez -e az akarat, hogy ilyen szinten lépjünk előre, és tulajdonképpen próbáljuk meg az intézkedéseket közösségi szinten összegyűjteni, annak érdekében, hogy a szervezet bűnözéssel szembe lehessen szállni, eh, illetve az összes, eh, ennek összes kapcsolatával, és így tovább, ugyanis nagyon-nagyon keveset tettek eddig, és egyáltalán nem hatékony volt a munka. Szerintem megvannak az eszközök, nem biztos, hogy eh, megfelelőek, és hogy szuper hatékonyak, de hát azért azt is ki kell használnunk, ami már a kezünkben van, azt is fel kellene használnunk. A másik kérdésem az az, hogy vajon elegendő-e az az ellenőrzés, monitoring, amit eddig sikerült gyakorolni a szervezet bűnözői körök tevékenysége felett? Vagy esetleg nem -e arról van szó, hogy még dokumentálni is kellene azt, hogy mi az, ami eddig nem sikerült jól, és akkor így a eddig okozott károkkal legalább szembesülnénk. Köszönöm szépen Borszellino asszonynak, az ALDE frakció nevében Newton Dan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és minden előadónak megköszönöm a nagyon érdekes előadásokat. Velszink úrhoz intéznék egy kérdést. El kell, hogy ismerjem, hogy igen csalódott vagyok, amikor azt hallom tőle, hogy nem tudja a visszaélés, nem tudja meghatározni, hogy a visszaélések mekkora összegre rúgnak, mekkora kárt okoznak az EU-n belül. Hát egy tanulmányt készítettek, és mégsem tudja, mégsem tudja ezt meghatározni. Hát a parlament fizette ennek a tanulmánynak az elkészítését, és még személyes véleményt sem tud mondani, hogy mekkora összegre rúg ez a kár. Aztán a belga bíró, és ugye a szénvásárlás ügyében ö, szeretnék föltenni a belga bíró kollégának egy kérdést, a saját jegyzeteimet is nehezen olvasom el. De az érdekel engem, hogy a nyomozásnak a költsége mekkora volt, és különösképpen az is az érdekelne, hogy ki fizette ki ezt a nyomozást. Különböző tagállamoknak számláztak, az egyes részeket fizessék ki ezek a tagállamok, vagy Belgiumnak kellett fizetni az egészet? Azért, mert ez egy nagyon jó mintapélda, hogyha megkaphatnánk a pontos számadatokat, a pontos költséget, az akkor nagyon érdekes lenne. És aztán a másik, ugye, hogy milyen kárt okoz az EU-nak ez a sok bűncselekmény. Keller úr előadásából én 404 millió eurót írtam le. Kérném, hogy emlékeztessen, hogy ez évente szereplő összeget jelent el, vagy pontosan mit akar, a jegyzeteim nem elég pontosak ugyanis. Jagózó asszonytól is kérdeznék valamit, ő másfajta adatokkal állt elő, ugye volt 4, egy 404 milliárd 404 millió eurós összeg, aztán volt 600 valamennyi, és aztán hirtelen 240 milliárd euró következett. Ezek a számadatok mire utaltak? El tudná elmagyarázni még egyszer? És Jagózó asszonynak még egy kérdés. Miért csak és kizárólag a cigarettacsempészetet eh, kísérik figyelemmel a keleti határoknál. Hát természetesen ugye a dohánygyárak saját maguk is fel tudják ezt a tevékenységet mérni, de hát bármilyen terméket említhetnénk, és mindegyik esetében van csempészet. Teljesen mindegy, hogy mire gondolunk, mindent lehet hamisítani és csempészni, és ezt eladni a nyugati piacokon. Miért nem eh, figyelik ezeket a termékeket? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig a GUE frakció nevében Szondergál képviselő következik. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem. Egyrészt Toró úrtól kérdezném. Az a benyomásom, az alapján, amiről beszámolt, hogy ez egy pozitív kimen, kimenetelű történet. Jól együttműködtek a bűnöldöző hatóságok. Ezt egyébként hallottuk már más esetekben is, az erőjözt esetében is, ítéleti született. Ezért kérdésem a következő. Mondhatjuk, hogy ez egy sikertörténet? Jól értékelem ezt a dolgot? Vagy pedig eh, lett volna még mit tökéletesíteni ebben a történetben? mondjuk, ha más szabályokat követtek volna, vagy más keretfeltételek működnek. Második kérdésem. Venting úrhoz intézem ezt a Price Waterhouse képviselőjéhez. Ez a jelentés meglehetősen kiábrándított bennünket. Egész egyszerűen azért, mert a jelentés nem megy elég mélyre, nem nevez meg konkrét számokat, konkrét információkat, meglehetősen sekély ez a jelentés. Igen, tudjuk, hogy a vizsgálat is egy-két éves múltra tekinthet vissza, és lehet, hogy az elmúlt két évben megváltozott a helyzet, de jól értettem, hogy a fő probléma abban rejlett, hogy az EU intézményei amelyeket az adó forintokból finanszíroznak, nem voltak hajlandók információt adni önöknek, annak ellenére, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság többször írt nekik, kérte, hogy működjenek önökkel együtt, jól értem, tehát ez volt a helyzet? Tehát valóban úgy áll a dolog, hogy az egyes EU intézmények nem adtak át önöknek információt ezekről a bűncselekményekről? És kérdezem azt is, hogy hogyan értékeli az Európollal, az Eurojusztal és az olaf való együttműködését, és mennyire voltak ők hajlandók információt kiadni, és hogyan látja az együttműködés jövőjét, illetve a szervezet bűnözés elleni harc jövőjét? Köszönöm szépen. Most pedig De Jong úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm a meghívott előadók előadásait. Van néhány kérdésem. Sajnos Vensing úr előadásának az elejét nem hallottam, lehet, hogy itt lett volna az én kérdésemre a válasz. Akkor érkeztem a terembe, amikor az ajánlásokról beszélt. Szerintem a mi szakbizottságunk számára az a fontos, hogy konkrét lépéseket tudjunk javasolni aztán, ami a csalás elleni küzdelmet segíti. Úgyhogy Venszink úrhoz ezt a kérdést intézném, hogy tisztázza tehát ezt az öt konkrét lépést, amelyet a jelenlegi jogi keretek között meg lehet tenni. Rengeteg vizsgálatot említett, úgyhogy talán tudjuk, hogy hol lehetne előre haladni. És Toró úrral Toró úrhoz is ugyanezt a kérdést intézném, az előttem szóló kollégával egyetértek, hogyha pozitív a végszó, akkor most az legyen a következtetésünk, hogy működik ez a rendszer, vagy még mindig vannak olyan helyzetek, olyan eszközök, amelyeket jobban meg kellene vizsgálnunk. Végül pedig a bizottsághoz néhány kérdés, vagy inkább egy megjegyzés lenne, nem is kérdés. A bizottsági anyagban én azt látom, hogy egyfajta elmozdulás van most mert ugye az Európai Ügyészségi Hivatal felé, ezt hangsúlyozzák, hogy ezt a hivatalt létre kell hozni. Viszont, hogyha a nemzeti ügyészi hivatalokat megnézem, hát ott vannak azért átfedési problémák, nem hatékony a munka, és azt hiszem, hogy azok a problémák, amelyek most jelen vannak, igen súlyosak, tehát nem tudom, mennyire könnyű egy ilyen javaslatot megoldásként beállítani, érdekelne engem erről a bizottság véleménye. Végül pedig Newton Dan úr kérdéséhez csatlakoznék. Ő ugye a cigarettacsempészetről kérdez, én a Herkules 3-mal foglalkozom, és a cigarettacsempészetre odafigyelnek, az rendben van, de mi van a további termékekkel? A bizottság nem foglalkozik csak egyetlen egy terméknek? Termékkel? Most pedig Gomez képviselő következik. Köszönöm szépen, Keller úrhoz intéznék egy kérdést. Tavaly decemberben a Müncheni Bíróság a Ferrostál cég vezetőit elítélte azért, mert vesztegetési ügyben voltak érintettek, tengeralattjárókat szállítottak az én hazámnak, Portugáliának, de Görögországnak és más országoknak is ezeket az embereket tehát elítélték, nyilvánvaló, hogy a bűnözési kör betartoztak, itt voltak tisztviselők, kormánytagok, bankárok és így tovább, katonai előjárók az én hazámban, tehát főnként a saját hazámról beszélek. Hogy lehet az, hogy ezek az emberek ugyan elítélték őket, de megúzták az ügyet egy egyszerű pénzbírsággal? és egész egyszerűen azt a vádat, hogy szervezett bűnözői hálózat részei, tagjai senki nem vette figyelembe, pedig akkor szerepelt az ügyben ez az állítás. Jegozó asszonyhoz is intéznék egy kérdést. Én értem, hogy mit mond ön, tehát amikor azt mondja, hogy a pénzek visszaszerzése mennyire fontos, hogy az adófizetők pénzét megmentsük. Na de mi van a nyilvánossággal? Miért mondja Toró úr, azt, hogy MDF, amikor erre az illetőre utal, MDS, amikor közben már el is ítélték az illetőt, tehát jogerős ítélet van, ellene lehetne a nevét használni, és más is. Aztán a cigarettacsempészet ügyében miért nem figyelnek oda más termékekre? Portugáliában például most a hamis számlák keltettek nagy figyelmet, ugyanis igen nagy nevű bankok is használtak ilyen hamis számlákat annak érdekében, hogy Portugáliából, Svájcba, máshová telepítsenek pénzeket, akár Hollandiába vagy egyéb országokba. És ezek hamis számlák voltak, semmilyen termék vagy szolgáltatás nem állt mögöttük. És ez gyakorlatilag adó elkerülést jelentett, nem fizették be a portugál adót, hanem ezeket a pénzeket külföldre menekítették. Tehát ez gyakorlatilag az európai adóérdekeket is érinti, hiszen az európai adók is érintettek ilyenkor. És például pont ma kaptam egy figyelmeztetést az úgynevezett Rubik ügyletek témájában, hogy ezeket a svájci bankok nagyon előszeretettel, nagyon, nagyon is előszeretettel alkalmazzák, hogy a pénzmosás elleni rendelkezéseket megkerüljék. Görögország, Belgium és Olaszország most fogja aláírni ezeket az ügyleteket, valószínűleg az én hazám is majd ezt a megalapodást aláírja, és több mint 4 milliárd eurónyi összegről van szó, amelyet Svájcban már megtaláltak és hát ez azt hiszem nagyon jó lenne a deficitünk kiigazítása érdekében, de csak 250 millió eurót fizettek ki a portugál államnak ennek a megállapodásnak a keretében, amit aláírtak. És mi a legfontosabb? Hogy a portugál államigazgatásban senki, vagy gyakorlatilag a trojkában sem senki, aki a kiigazítási programért felelős, senki nem mondta a kormánynak azt, vagy nem kérte a kormánytól azt, hogy ezeket a pénzeket próbálja meg visszaszerezni, ezt a tőkét külföldről telepítse haza. Köszönöm szépen, Gomes asszony, mondja az elnök asszony, lezárjuk az első kört, és most pedig Skilakakis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azzal kezdem, hogy megismétlem Gomes asszony kérdését. Mi van a vesztegetési ügyekkel? A Siemens kapcsán Görögországban. Nagyon jól tudjuk, hogy hatalmas összegeket fizettek ki, és a nyomozás egészen idáig egyelőre zsákutcában van. Egyfajta kompromisszum alakult ki az érintettek között, azt hiszem. Hogy konkrétabb tényeket soroljak fel. És most Jeguzo asszonyhoz intézem a kérdésemet. azt hallottuk először is, hogy nincs hivatalos statisztika, amely nyilvánosan elérhető arról, hogy mekkora összegre rúg a csalások által okozott kár. Hát ebben az esetben akkor engem az érdekel, hogy van valami fajta véleményük vagy álláspontjuk arról, hogy mely ágazatokat érint ez a korrupció, ez a rendszerszerű korrupció, tehát melyek a leginkább érintett ágazatok, ahol a csalás problémája a legnagyobb, amely az EU pénzügyi érdekeit sérti. És én még segítek is önöknek. Nagyon sok bizonyíték van a kis összegű vesztegetésekre, például a Transparency International-től. Tudjuk, hogy vannak konkrét ágazatok, konkrét régiók, ahol sok az ilyen vesztegetési ügy. Önök felhasználják ezeket az adatokat? Elemzik őket, vagy sem? Mert gyakran még a vámhivatalokon belüli kis összegű vesztegetések is itt szerepelnek, de hát ezt nyilván mindenki tudhatja. Például, ha az ügyek 10%-ára érvényes az ilyenfajta vesztegetés, itt a hétköznapi emberek az érintettek, akik ugye a vámtisztviselőkkel kapcsolatba lépnek, tehát, hogyha van ilyenfajta kis összegű vesztegetés, akkor nyilvánvaló, hogy ugyanígy lesz nagyobb összegű vesztegetés is. Tehát tudják-e, hogy hol vert gyökeret ez a rendszerszerű korrupció, és hogy folytatnak-e vizsgálatokat ezeken a területeken, illetve vannak-e eszközeik arra, hogy ilyen komoly vizsgálatokat indítsanak, amennyiben úgy döntenek, hogy ezt megteszik. Köszönöm. Most Mulder úr következik. Thank you, uh, Chair. I also... Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat, illetve a prezentációkat, és van egy-két megjegyzésem. Vencing úr jelentésében érdekesnek találtam azt, hogy ugye beszéltünk a közös mezőgazdasági politikáról, regionális politikáról, stb. Azonban éveken keresztül nem született egy olyan táblázat, amely a bizonyítékokat összeszedni. Ezt megdöbbentőnek tartom. Keller úr, Bulgária esete. Mi a történet vége? Bulgáriában az ügyészt elbocsátották, illetve az ügyész nem járt el kellőképpen az adott ügyben, és ezzel vége is volt a történetnek? Semmilyen folytatás nincsen? Igaz úr, egy-két, igaz asszony, a 2011-es adatokat említett 404 millió volt a csalás, és több mint 600 millió volt a visszaszerzett pénzek összege. Hát ez döbbenet, hogy többet szereztek vissza, mint amennyi a csalás összege volt. Köszönöm. Gabriel úr az utolsó hozzászóló, és aztán pedig az előadóké a szó. Köszönöm szépen, mondja Nedelcseve asszony. Én is Vincent úr prezentációjára kérdeznék rá, hogyan hogyan lehet valamilyen adat, adatbázis létrehozni, hogyan, hogyan hiányozhat az adatbázis, a frissített adatbázis, illetve a második kérdésem, milyen politikát, konkrét lépéseket lehet foganatosítani a megelőzés érdekében. Toró úrhoz fordulok, egy kérdést szeretnék intézni hozzá. E bemutatott egy ügyet, egy bűncselekményt, hol van a korrupció, illetve a, a befolyásolás közötti határ, hiszen az adott személy az, az Európai Uniónál dolgozott, és ezt a, ezt a tisztségét, vagy az ilyen minőségét használta ki. Keller úr, bolgár képviselőként, illetve nagyon érdekel az adott, adott téma, hiszen a mezőgazdasági bizottságban dolgozom, valóban elegünk van a, abból, hogy nem működik megfelelően a szapád, és nagyon fontos lenne, hogy különböző kontrollmechanizmusokat ö, sikerüljön létrehozni. Nem csak az adatokról van itt szó, hanem az adott ügyben a szófiai törvényszék 2010 márciusában egy ítéletet hozott, és ez oda arra azt is figyelembe kell venni, hogy Nikolov urat elítélt, elítélték, illetve a fele, feleségét is, de a felebezési bíróság arra a döntésre jutott, hogy voltak nem bizonyított tények az adott ügyben. Mi, milyen kérdéssel fordulnék önhöz ebben az ügyben? Nos, nagyon hosszú éveken keresztül 2002, 2006, 2008 végig folyt az ügy tárgyalása, hogyan hogyan lehet az, hogy semmilyen politikai védelem nem született. Stojkov úr és eh, Nikolov úr a második, az, az elnöki, elnöki választási kampány eh, szponzorai is voltak. Tehát azt hiszem, hogy egy-két tényt le kell szögezni, illetve meg kell nézni azt, hogy hogyan működhetett ez az egész szervezet éveken keresztül mindenféle ellenőrzés és kontroll nélkül. Ezen kívül szeretném tudni azt, hogy Európai Uniós szinten milyen lépések lehetségesek, hiszen nem Nikolov úr volt az egyetlen felelőse ennek az ügynek, voltak más európai állampolgárok, illetve cégek is, amelyek érintettek voltak, és akik az Európai Unió határain belül működt, működtek, vagy legalábbis az Európai Unió egy részében. Tehát vannak bizonyítékok, a kérdésem pedig az, hogy miért nem vették figyelembe ezeket a bizonyítékokat, és miért van ellentmondás, tehát megvan az ítélet, a Szofiai Bíróság ítéletet hozott, ugyanakkor a, a fellebezés révén teljesen más eredményű, eredményre jutottak. És az Európai Bizottság Bírósághoz kellene fordulni, hogy szorosabban nyomon kövessék ezt az ügyet. Jó, prima di la parola. Köszönöm szépen. Most mielőtt visszaadom a szót az előadóinknak, hogy válaszoljanak, én is azt kérem tőlük, hogy próbálják összefoglalni a válaszaikat, mert már most késésben vagyunk, a második panelnek kellene megkezdődnie. A, nyilván a második panelben a közbeszerzésekről lesz szó, ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha tényleg meg akarjuk érteni, hogy a szervezett bűnözés hogyan gazdagszik meg a közbeszerzéseken, akkor ez nagyon fontos lesz. Tehát akkor egyetlen egy kérdés, amit még föltennék, hogy a, politik, a politikának gyakorlatilag nincs szerepe. Az egész eszmecsere során nem hallottam a politikát említeni, tehát a korrupció elleni küzdelmet, a csalás elleni küzdelmet, és így tovább megtárgyaltuk, de a politikának a szerepéről semmilyen említést nem hallottam, ez egy csak annyi, hogy megfeledkeztek róla, vagy pedig nem gondolják azt, hogy a politikának is itt szerepe lehetne? Nem lehet a szerepét kizárni egészen. Én pont a múlt héten Pontosan ebben a parlamentben ugye néhány hónappal ezelőtt robbant ki egy botrány, múlt héten beszéltünk erről, meg most is, ezt a botrányt igen alul becsülték. Egy-két újságíró lobbistának álcázta magát, és így kért találkozót egy-két európai parlamenti képviselőtől. És így aztán pénzeket ajánlottak ezeknek a képviselőknek, hogy bizonyos módosító indítványokat nyújtsanak be bizonyos témákhoz. És hát megvan ezeknek a képviselőknek a listája, volt, aki lemondott a parlamenti helyéről, volt, aki nem, de én úgy gondolom, hogy az ezutáni, ezután történtek igen rossz jelzést továbbítanak, tehát érdekelne az önök véleménye a politika szerepéről, hogy stratégiai lehet ez vagy sem. Tartsuk a sorrendet, tehát eh, ahogy az az előbb is volt, először Venszink úrnak adom meg, de kérem, hogy 10 perc van összesen a válaszra, válaszokra, kérem, hogy osszák el ezt a 10 percet egymás között. Venszink úr kezdje. Thank you. Köszönöm szépen. Csak röviden néhány szót szóban válaszolnék. Aggasztó-e? Illetve, hogy azt mondták, hogy kiábrándító, hogy nem konkrét adatokkal rukkoltunk elő a jelentésünkben, egyetértek én magam is. Valóban kiábrándító ez. Jagúzó kollégától azt hallottam ma, hogy az Olaf az EU pénzeinek felhasználásának 10%-át tulajdonítja a szervezet bűnözés körei által lehívott pénzeszközöknek. Ez egy új adat, soha nem hallottam még erről a vizsgálatunk elkészítése során, ez pedig azt sugalja nekem, hogy az EU alapokkal való visszaélésre jobban koncentrál az OLAF. Másrészt, két évvel ezelőtt azt mondták nekünk, hogy nincsen közvetlen digitális kapcsolat az OLAF adatbázisa és az Európol által feldolgozott adatok között különböző jogi akadályok miatt. Nos, hogyha a szervezet bűnözés elleni harcot meg akarják erősíteni, amely, amelyet a EU költségvetésének terhére követnek el, nagyon fontos volna egy eh, komoly szervezet bűnözés elleni ügynökséget felállítani, illetve fontos volna, hogy az az ügynökség, mely e témakörben tevékenykedik, illetve a többi ezen a területen működő hatóság megosszák az adatbázisokat. Aggasztó továbbra is, és ez is körvonal, ez egy konkrét lépést, amelyet érdemes volna megtenni, és meg is lehetne tenni a jelenlegi jogi keretek között, az, hogy a döntéshozók a közbeszerzés, illetve az EU alapok odaítéléséről hozott döntések meghozóit átvilágítsuk. Például az Egyesült Királyságban működő közbeszerzési ügynökség, illetve a szoka adatai is azt mutatják, hogy a szervezet bűnözés igyekszik infiltrálni ezeket a szervezeteket Érdemes volna tehát nem csak a felvételkor átvilágítani munkatársakat, hanem rendszeres időközönként munkájuk során is. Több észrevétel is volna, de ennyit mondanék első körben. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék választ adni a kérdésekre. Nos, a vizsgálatok költségét nem néztük meg, tehát ugye egy, egy adott ügyről beszéltem, és és a korrupciós ügyben börtönbüntetésre ítélték ezt a, ezt a tisztviselőt, tehát még mindig folyik ez az ügy. Nem tudom, hogy pontosan ez mennyibe került, az mármint hogy a vizsgálat, a Belgium vállalta fel ezt a vizsgálatot, illetve magát az egész ügyet, az Olaf pedig támogatást nyújtott, illetve a belga, belga bírósághoz itt küldte az ügyet. Egy pozitív történetről számoltam be valóban, de mit is akartam ezzel mondani? És ugye ez egy személyes vélemény. Szerintem az az érdekesség ennek az ügynek, ennek az egész történetnek, hogy nagyon jól rámutatott arra, hogy az ilyen bűncselekmények nyomozásakor amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti. Nagyon fontos az adminisztratív kapacitás, illetve az, hogy megfelelő információkat kaphassanak az illetékes szervek, illetve hatóságok. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy jó legyen az együttműködés a különböző törvényszékek, a különböző országok törvényszékei között, ez pedig azt, és azt is maga után vonja, hogy az intézmények kommunikálni tudjanak egymással hogy Érdemese a bűnügyi kérdések harmonizálásán, illetve összevonásán dolgozni. Nos, úgy gondolom, hogy igen, szükség van egy jó bűnügyi jogi háttérre, büntetőjogra, büntetőjogi háttérre, és ezt az egészet föl kell állítani értékeléseket végzünk a büntető jog kialakítása, az eljárásrend, a szervezés területén. Itt megnézzük, hogy a különböző országok hogyan járnak el, és nagyon sok olyan intézkedés, illetve keret létezik, amely megfelel a kívánalmaknak azon országok esetében, ahol hiányosságok vannak, ahol büntetőjogi kérdésekben, eljárásbeli kérdésekben vagy szervezeti kérdésekben még hiányosságok vannak, ott nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valamilyen irányt mutassuk, és és mindenki valóban teljesítse a feladatát. És aztán ott van a pénzügyi, a finanszírozási kérdés, például egy korrupció esetében, ugye például Ukrajnába kellett utazni a bizonyítékok feltárására, ez bonyolult is, és nagyon sokba kerül, és természetesen nem mindig érdekelt közvetlen módon egy-egy adott tagállam abban, hogy így ilyen jellegű nyomozást véges, végezzen, hiszen összességében az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sértéséről van szó, ezért is fontos az összefogás, illetve a közös munka. Köszönöm szépen. Ja, ich glaube, drei Fragen. Három kérdéskört fogalmaztak meg, és intéztek hozzám. Mulder úr azt kérdeztem, hogy a 140 millió mit jelent. Nos, ez a 140 millió, melyet említettem, egy egyszerű összeg, hiszen itt az Európai Unió kifizetéseit zárolták ebben az összegben. Aztán a Müncheni ítéletről részletesen nem tudok beszámolni, hiszen további információval nem rendelkezem, de kérdéséhez egy általános észrevételt szeretnék tenni. Németországban legalábbis nem létezik a szervezet bűnözés bűncselekményi tényállása, ez kizárólag egy bűnözői magatartást ér le. Tehát az elkövetőket nem a szervezet formában való büntető tényállás alapján ítélik el, hanem az elkövetett cselekmény alapján ítélik el. A szabadságvesztés mértékéről nem tudok mit mondani, hiszen a bíróságok függetlenek Németországban, és a, a ítélet kiszabas rajtuk áll, de a gazdasági bűncselekmények területén a két éves letöltendő szabadságvesztés nem számít rövid ítéletnek. Ami pedig Bulgáriát illeti, illetve hogy merre tovább Bulgáriában. Azok az információk, amelyekről beszéltem, Bulgáriából származnak. De persze ezek Bulgária belső ügyének tekintendőek, mi német nyomozó hatóságként nem tudunk beavatkozni egy másik tagállam belső ügyeiben, nem is akarunk beavatkozni, hiszen ez a bulgárok saját szuverenitását érinteni. Bulgária az általunk beterjesztett információkat maga kell, hogy kövesse. Németország ugyanakkor azt a problémát látja, hogy a német bíróságok számára nem megállapítható, hogy a német elkövetők milyen szerepet játszottak. És hogyha az elkövetési súlyt Németországban nem tudjuk meghatározni, a bíróságok nem tudják a büntetési tételt is meghatározni. Tehát az együttműködés hiányosságából ered ez a hiány, de különben pedig Bulgária belső ügyéről van szó, és ilyen módon Németországként nem tudok tanácsot adni arról, hogy Bulgáriának milyen lépéseket kell megtennie, de ez biztos, hogy a rendelkezésükre álló információt fel kell használniuk a igazságszolgáltatás területén. Oui, euh, je vais peut-être revenir d'abord euh, sur les... Köszönöm szépen. Először is, ami a számokat illeti. Igen, valóban ugyanazt a hibát követtem el, mint egy pár évvel ezelőtt az adott adminisztrátor és ugyan, ugyanezt, a, ugyanezt a hibát követtem el még egyszer valóban, tehát akkor nézzük pontosan ezeket a számokat. A 2011-es két Olaf jelentés eredményét 2011-ben a csalás mintegy 404 millió euróra rúgott, tehát ezt, ez, ez a 2011-es adat az Olaf szerint, viszont a 691,4 millió euró az a visszaszerzett összeg, amely a különböző nyomozások eredményeképpen lehetett visszaszerezni, tehát már hosszabb évekről van szó, további évekről. Ez, ez ad magyarázatot a két szám, a két adat közötti különbségre, amely a meglepetés lehetett. Tehát 404 millió eurós csalást a, a, az Európai Uniós költségvetéshez hasonlítottam a 140 milliárdhoz, tehát a 404 millió az ugye egy jelentős összeg, de a 140 milliárdos büdzséhez képest relatív kicsi összegről van szó, bár ugye tudjuk, hogy ez így is jelentős. Tehát ennyit az adatokról, ennyit a számokról. Miért választottam a cigarettát, illetve miért a cigarettáról beszéltünk. Nos igen, nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés egyrészt. A hatáskörén belül jár el az olaf, ugye nem beszélhetünk például a kábítószer bűnözésről, bár ugye ez is egy büntetőjogi kérdés, de nem feltétlenül érinti az Európai Uniós költségvetést, tehát nem az Európai Unió a kompetens Természetesen vannak még más hamisítások, és az OLAF ezen a területen is bővíti a tevékenységét a más jellegű hamisított termékek forgalmazására vonatkozóan, de itt konkrétan egy olyan területről van szó, mely érinti az Európai Uniós költségvetést, tehát a cigaretta egyrészt lényegesen érinti az Európai Uniós költségvetés, hiszen 10 milliárd euróról beszélünk, körülbelül 10 milliárd eurós csalásról, illetve ez egy olyan terület, amely ahol hatásköre van, egyértelmű hatásköre van az EU-nak. Ez nem jelenti azt, hogy a más, más problémákkal, más uh, hamisítási területeken ne lépne fel az olap, sőt ezen a területen is uh, lépéseket irányoz elő. Nézzük, hogy megvannak-e a felismerési, az azonosítási, detektálási eszközeink. Igen, az Olaf célja, hogy föltárja ezeket a hamisításokat, és az a hamisítás elleni, a csalás elleni stratégia egyik célja az, hogy az Európai Bizottság könnyebben föl tudja tárni ezeket a csalási bűncselekményeket, illetve kezelni tudja, tehát ehhez adatokra és információra van szükség, a Transparency international gondolok. Ennek segítségével a különböző ágazatokat föl lehet tárni, illetve más informatikai eszközöket is ki lehet aknázni, ezeket bizonyos főigazgatóságok dolgozták ki, és ezek segítségével közvetlenül föl lehet tárni a kockázattal terhelt ágazatokat, illetve további lépéseket lehet foganatosítani. Megoldása az európai ügyészség, nem a megoldás, de a megoldások egyike, tehát az egyik elem. Nos, miért is gondolhatunk erre? Amikor a német kollégát hallgattam, akkor ugye rámutatott a tagállamok különböző viselkedés formáira, illetve az eltérésekre, de vannak más olyan ügyek is, más olyan területek is, ahol egy-egy ügy következményekkel jár több tagállamban, de ott a igazságszolgáltatási rendszer teljesen eltérő, lehet ennek különböző oka. Nos, ez az a terület, amely alátámasztja az Európai Ügyészségi Iroda fontosságát. Fontos, hogy egy közös választ tudjunk kialakítani, megpróbáljuk összhangba hozni a jogszabályokat, és olyan eszközöket foganatosítani, amelyekkel hatékonyan tudunk fellépni. Nos, ez egy olyan vita, amely már évek óta tart, és azt hiszem, hogy folytatódik is majd, illetve kicsúcsosodik az Európai Bizottság javaslatában. Nos, ami a politikai szerepét illeti, igen, egy politikai szempontból pozitív jelzésre van szükség, hogy ez pedig a zéró tolerancia, tehát, hogy nem elfogadhatóak az ilyen jellegű bűncselekmények. Grazie, Tresia Guzzo, grazie. Köszönöm szépen Jegúzó asszonynak, és köszönöm a szakértőinknek, akik az első körben megtartották az előadásaikat. Ha bármely kollégának van még kérdése vagy megjegyzése, akkor azt kérem, hogy tegyék ezt meg írásban, és természetesen a titkárságunkon keresztül eh, el tudjuk juttatni ezeket a szakértőkhöz. Most pedig kérem a második kör előadóit, hogy legyenek szívesek, fáradjanak fel ide a pulpitusra. Most a csalás és korrupció megelőzése a közbeszerzésben lesz a témánk és az OECD képviselőjét, Bertók Jánost fogjuk meghallgatni, aki a korrupció megelőzéséről beszél, illetve útmutatást ad arra, hogy egy közbeszerzési eljárásban mit lehet tenni. Utána pedig Bruno Frattasi következik, aki az olasz belügyminisztérium képviseletében fogja nekünk a Kapacsi projektet bemutatni. Itt automatizált eljárások létrehozásáról van szó, a bűnözői körök közbeszerzési eljárásokba való beépülése ellen, illetve ennek megakadályozására. You can sit here. Okay, okay.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 Madam President, thank you so much, and this is a great... Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem az Európai Parlamentbe. Nemzetiségemből fakadóan, ugye én is ehhez a közösséghez tartozom. Egy kicsit másfajta nézőpontból közelíteném én most meg a dolgokat. Néhány fő üzenetet közvetítenék önöknek arról, hogy az OECD mit is kezd az adatokkal, a fő tendenciák lesztek itt a közbeszerzésben, különösen az elmúlt két-három évben, a válság következményeiről is beszámolok, és aztán pedig szeretném felvázolni azokat az adatokat, amelyek ezeket a főbb üzeneteket alátámasztják. Úgyhogy itt most három fő üzenetet látnak a, ezen a dián. Az első az a közbeszerzési piac méretére vonatkozik, és hát ez jelenti a magán és az állami szféra közötti legszorosabb interakciót. A leginkább eh, kitett tehát ez a piac a csalásnak és a korrupciónak. Mondom még egyszer, a legkiszolgáltatottabb tevékenység, ha a csalást és a korrupciót vizsgáljuk, akkor a közbeszerzés. A második üzenetem pedig az elmúlt tendenciákra vonatkoznak, tehát mit tesznek a kormányok, az országok, és ha egy pillanatképet készítünk, akkor úgy tűnik, hogy az átláthatóság, az elszámoltathatóság, csalás elleni fellépés, a korrupció elleni fellépés az kevésbé jellemző, inkább az elszámoltathatóság és az átláthatóság az, amire összpontosítanak az országok és a kormányok. A harmadik fő dolog pedig a pályázati eljáráson belül a kiválasztás, az ajánlattétel, ez a legátláthatóbb, ezt szabályozzák a legjobban. Lehet látni, hogy mondjuk a szerződéskötés előtt és utáni időszakot, ha vizsgáljuk, akkor a korrupciós intézkedések előtte és utána szinte hiányoznak. Most pedig nézzük a részleteket. a GDP arányát néztük, tehát 15 és 27 százalék 27 százalékig érnek el ezek az adatok Hollandiában, de mondom még egyszer, ez egy általános pillanatkép, egy átlag. Általában az európai országokban a GDP 20%-át meghaladja, tehát kb. a gazdaság egy ötöde amiről szó van. Nézzük meg, hogy mit céloz leginkább ez a tevékenység. Az elmúlt három évben ugye megtapasztaltuk a válságot és annak következményeit, nyilván gazdasági és társadalmi következményeit is, lehetett látni, hogy az egyes országok az átláthatóságra összpontosítottak, arra, hogy hatékonyan tudjanak fellépni. Mit jelent a hatékonyság? Új struktúrákat létrehozni, vagy például központi közbeszerzési hivatalt felállítani, mondjuk Görögországban vagy Írországban látunk erre példát, de egyébként is megpróbálták összevonni az intézményeket, és megpróbálták az európai irányelveket eh, támogatni. Ha megnézzük a konkrét adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés olyan tagállam van, amely konkrét intézkedéseket foganatosít a csalás és a korrupció ellen. Később majd még felhívom a figyelmet arra, hogy melyek ezek a nagyon is konkrét kézzelfogható intézkedések. De kezdjük először az átláthatósággal. Az átláthatóság ma már valóság de én biztos vagyok abban, hogy önök is úgy gondolják, hogy az átláthatóság az teljes mértékben megvalósult a közbeszerzésben. Hát ha így gondolják, akkor esetleg meglepődnek azon, amit mondok. Igen, hagyományosan ez igaz, mondjuk a rendeletek kiadásakor, még a közbeszerzési pályázatok meghirdetésekor is így van ez. De az az igazság nagyon kivételes az átláthatóság, hogyha utána a pénzek felhasználásának a nyomon követéséről van szó. Vannak itt nagyon konkrét elemek, láthatják a dián. Az egyik a monitoring, tehát a közbeszerzési eljárás eredményének a figyelemmel kísérése. Tehát ugye, hogy mit szállítanak le. Ez már a szerződés végrehajtásához tartozik, tehát tudni kell, hogy mi a végeredmény, mit szállít le a pályázat nyertese, és lehet látni, hogy ugye vissza lehet élni a hatalommal ezekben az esetekben. Aztán az átláthatóságot gyakran egy irányból nézik, tehát mondjuk azt, hogy a közigazgatás hogyan vizsgálja a beszállító munkáját. De nagyon ritka az, hogy a másik irány is megvalósul, a másik irányú kommunikáció. Tehát, hogy mondjuk valaki jelezhetné azt, hogy itt bajok vannak, esetleg a szabályok megsértésére került sor, és így tovább. Tehát egyirányú ez a fajta kommunikáció. A második üzenetemre térnék rá, ugye a csalás és korrupció ellenes intézkedések, ahogy említettem, általában az ajánlatételi szakaszban használatosak, de nagyon-nagyon ritka az, hogy a, az igények feltárásakor, illetve a kifizetéskor, szerződés végrehajtáskor alkalmaznák ezeket. És miért van ez így? Ez nagyon fontos. Gondoljunk a nagyobb projektekre. Egy nagy projekt esetében az előkészületek, a szerződési dokumentumok elkészítése olyan fontos lépés, amely akár meg is határozhatja a kiválasztási folyamatot. De ugyanakkor azokat is, akik egyáltalán megfelelnek ezeknek a feltételeknek, tehát a résztvevők körét. De most mondok egy konkrét példát. A korrupció ellenes vagy átláthatósági intézkedésekre, amelyekre gondolok. Mindenütt látszik egy elem, ugye a magánérdek ről hivatalosan nyilatkozni kell, tehát hogy valaki érintett. Az OECD országai között szerepelnek az EU-s tagállamok, de Japán, Korea vagy az Egyesült Államok is. Tehát itt igen sok országról van szó, és az is látható, hogy eléggé ritkán fordul elő, hogy az ajándékok elfogadása, vagy a későbbi foglalkoztatás esetleg tiltott. Nagyon kevés ország várja el a közhivatalnokoktól azt, hogy beszámoljanak az ilyen érintettségről, személyes érintettségről, nyilatkozódnak. És azt hiszem, ez elég konkrét példa. De térjünk rá a következőre. A kockázatokról van itt szó, a korrupció és a csalás kockázatáról. Mi az első kérdés, ami ilyenkor mindig felmerül? Ismerjük-e, fel tudjuk-e térképezni a kockázatokat? És megint látszik, hogy inkább a kivételről van szó, ha azokat az országokat szeretnénk látni, amelyek valóban feltérképezik a kockázatokat. Tehát, hogy hol rejtőzhetnek a kockázatok. Az országok egyharmada gyakorlatilag nem végez ilyen tevékenységet, és egy másik egyharmad nem alkalmaz semmifajta ellenőrzési mechanizmust. Ezt néha a négy szem elvének nevezik, ezt, a, ezt az eszközt, ha fogalmazhatok így, ez azt jelenti, hogy mondjuk tehát a közbeszerzés folyamatán belül az egyes hivatalnokok szinte egymást ellenőrzik. És az országok egyharmad gyakorlatilag egyáltalán nem alkalmazza ezt az elvet, ezt a megoldást. Az idő rövidsége miatt rögtön rátérek a következő diámra. És azt a kérdést teszem fel, hogy az egyes országok milyen intézkedéseket használnak a monitoring, illetve az ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez. Mit lehet itt látni? Egyfelől azt, hogy szinte minden állam ellenőrzi a, ki, a helyzetet, hogyha kivételes esetről van szó tehát mondjuk a közbeszerzési hivatalnokok nem a hagyományos pályázati eljárást alkalmazzák, akkor erre odafigyelnek. De mondjuk, hogy független testület vagy független személy végezen ellenőrzést nagyobb volumenű közbeszerzési pályázatok esetében, tehát tényleg nagyértékű tenderekről van itt szó, ez megint elég ritka, és sajnos csak az államok kisebbsége alkalmazza ezt az eljárást. Ez tehát a három fő üzenetem a közbeszerzéssel kapcsolatban. Egyrészt, hogy ez a terület az, amely a leginkább kivantéve a csalásnak és a korrupciónak. Az a második üzenetem, hogy az elszámoltathatóság és az átláthatóság volt inkább a célja az államoknak, nem pedig a csalás és a korrupció elleni küzdelem, tehát nem erre összpontosítottak. És a harmadik üzenetem pedig az, hogy még ezek is, mint az átláthatóság, nem igazán használja ki a, azt a lehetséges potenciát, amit el lehetne érni ebben a küzdelemben. És ha megengedik, akkor még egy tanulságot gyorsan hadd mondjak a végén. Említettem tehát ezt a három tényt, és nem csak a közbeszerzési eljárásra érvényes ez a három kijelentés, hanem a döntéshozatalra is. A döntéshozatal kapcsán a kockázatok felmérése, az átláthatóság, és akkor itt gondolhatok a lobbizásra például, az összeférhetetlenség, a forgóajtó és egyéb jelenségekre gondolok itt. Tehát, hogy ezek a jelenségek nem csak a közbeszerzésben tapasztalhatók, hanem mondom, a döntéshozatalban általában komoly kockázatot jelentenek. Az OECD-n cd belül mi több adatbázist is létrehoztunk annak érdekében, hogy a tanulságokat levonjuk, illetve hogy eszközöket tudjunk a tagállamaink kezébe adni, annak érdekében, hogy javítsák a helyzetet. Elérkeztem az előadásom végéhez. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, és adok további részleteket. Köszönöm szépen, mondja az előadóasszony Bertók úrnak, leginkább azért, hogy betartotta az időkorlátokat, mert most Fratászi prefektus úr következik, aki az olasz belügyminisztérium képviseletében bemutatja nekünk a Kapácsi projektet. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm természetesen önnek is, és ennek a, a szakbizottság, a szakbizottság valamennyi tagjának is ezt a meghívást, és azt, hogy meghallgatnak engem. Én ezt a projektet fogom most bemutatni, amelynek érdekes a feladata. Pénzáramlásokat követ nyomon a komoly közbeszerzési eljárásokban Olaszországban. Nyilvánvaló, hogy ez a projekt valamennyi Európai Uniós országot érdekelhet, és ezt egyébként bizonyítja az a tény is, hogy olyan projektről van szó, amelyet az Európai Bizottság belügyi főigazgatósága finanszírozott részben. És ugye ez azért volt lehetséges, mert a többi tagállam is elismerte, hogy ez fontos, illetve hogy a projekt eredményeit aztán majd fel lehet használni az Európai Unión belül. Ez a projekt, és kérem a következő diámat. Egy olyan projekt, amelynek a neve egy rövidítésből származik, automatizált eljárások a bűnözői körök közbeszerzési eljárásokba való beépülésének megakadályozására. Ebből született ez a mozaik szó, de egyébként egy sajnálatos módon elhíresült kisváros neve is. Itt gyilkolták meg az egyik legismertebb olasz bírát, Giovanni Falcone 1992-ben. Ő hívta fel a figyelmet, illetve hát ezen dolgozott, hogy felhívja a figyelmet a pénzárablások és a maffia közötti kapcsolatokra. Tehát Palermohoz közel található ez a hely, a Kapácsi nevű kis város, kis falu, ahol Giovanni Falconét meggyilkolta a maffia. Hogyha arról beszélnék, hogy mi is ez a projekt, akkor rögtön az az első dolog, ami eszembe jut, hogy pénzügyi információkat követünk, mindenfajta közbeszerzéssel kapcsolatos pénzáramlással kapcsolatos adatokat. Rengeteg adatot kapunk tehát ugye a bankoktól. A bankok egy központi adatbázisba továbbítják ezeket az információkat. És ezeknek az információknak a segítségével rengeteg mindent megtudhatunk arról, hogy hogyan használják fel a közpénzeket, de nem csak ezt tesszük meg, hanem támogatjuk a vizsgálatokat is, amelyek megpróbálják megakadályozni azt, hogy a bűnözői körök beépüljenek a közbeszerzési eljárásokba. A Kapacsi projekt tehát úgy működik, mint egyfajta riasztó rendszer, egyfajta figyelemfelhívó rendszer és a projekt segítségével a nyomozó hivatalok, nyomozati szervek könnyebben tudják követni a pénzmozgásokat, és a pénzmozgások alapján könnyebben eljutnak azokhoz a magatartás formákhoz, amelyek mondjuk eltérnek a normálistól. Ezért mondtam, hogy egy rendkívüli műveletről van szó. A Kapacsi projekt keretein belül, ahogy erre már utaltam, az információ terjesztés is szerepel, tehát az Európai Unió többi országát is tájékoztatjuk. Az előttem szóló előadó az OECD képviseletében is utalt erre, és azt mondta, hogy a közbeszerzés ugye az egy, egyik olyan terület, amely a leginkább kiszolgáltatott, tehát a leginkább érinti a csalás és a korrupció. Minden közigazgatásnak ez a gyenge pontja. Olaszországban, a saját hazámban is így van ez. És hát itt igen agresszívak a szervezet bűnözői körök. De az egész Európai Unióban igaz ez, más tagállamokat is érint ez a jelenség, sőt az Európai Unió kívül is megfigyelhető. És ebben is kapcsolódom az előttem szólóhoz, amikor azt mondom, hogy hát ez egy olyan kockázat, amelyet mindenki megérez, hiszen a pénzügyi stabilitást ássa mondjuk alá az ilyenfajta csalás és korrupció, hogyha ez a közbeszerzést érinti. Vannak olyan társaságok, amelyeknek nagyobb tőkéje van, nagyobb értékű eszközeik vannak, de mégis nehézségekbe ütközhetnek, nem kapnak bankhitelt, és így tovább. Tehát a maffia, a kockázat igen nagy, és nyilván a maffia szeretné, szeretne minél nagyobb mértékben hozzáférni a közpénzekhez, kihasználni ezt a lehetőséget. Gondolom mindannyian értik, hogy milyen lehetőséget jelent ez, tehát a közbeszerzéset hogy ez mekkora kockázat hogy a bűnözői körök ugye megpróbálják kihasználni ezeket, felhasználni ezeket a közpénzeket, vagy például az egyik pályázó rendelkezésére bocsátják a pénzeiket, aki aztán elindul a tenderen, a közbeszerzési eljárásra benyújtja a pályázatát, és így tisztára lehet mosni a maffia pénzét. Tehát tulajdonképpen a pénzügyi bűnözésből származó a bűnözésből származó pénzek kerülnek be a gazdaságba. Nagyon súlyos kérdésről van itt szó, mert stratégiai infrastruktúrát építenek például ilyen közbeszerzések keretében, és így tovább, amin egy országnak mondjuk a fejlesztése eh, alapulhat. Mi is ez a kapacsi módszer? A monitoring folyamatban többen vesznek részt. Kik is a szereplők, nézzük meg. Hát nyilvánvaló, hogy a kormány, illetve bizonyos kormányhivatalok szerepet kell, hogy vállaljanak, valamint nyomozati hatóságok is. Például a maffia ellenes nyomozati hatóság, amelynek Olaszországban ez a különleges feladata van. Az a feladata ennek a hatóságnak, hogy a közbeszerzési folyamatokat, eljárásokat kísérje figyelemmel, aztán persze vannak szakosodott ügynökségek is. Ugye a mi például van egy ilyen kormányközi bizottság, amelynek én vagyok a koordinátora, amely az ilyen nagy értékű közbeszerzésekkel foglalkozik. Kidolgoztunk egyfajta technikai szakmai együttműködést, az UIF, Egyfajta pénzügyi hírszerzésről van szó. A saját hazámban ugyanúgy, mint másútt is, a központi bank segítségével zajlik ez. Tehát az olasz nemzeti bank segítségével végezzük a munkát. Természetesen a bankszektor is fontos szereplő, ebben a projektben. Miért? Hát azért, mert a pénzügyi információkat a bankoktól kapjuk, tehát ezeket figyelemmel tudjuk kísérni, de a bankközi hálózatból kapjuk az adatainkat. És aztán ez itt az ABIR CBI rövidítés, és végül pedig azok a hatóságok, amelyek a magukat, a pályázatokat ítélik oda. Tehát gyakorlatilag lehet látni, hogy a lánc összes szereplője érintett. Mindenki, aki a közpénzek befektetésében bármilyen szerepet is vállal. Tehát nem csak a fő a pályázat nyertese, tehát akivel ugye szerződést kötünk, hanem az összes többi szereplő érintett, teljesen mindegy, hogy milyen fajta munkát végez, vagy milyen szolgáltatást nyújt a közbeszerzés során. Fölmerül a kérdés, hogy mik az eszközök, ezeket az eszközöket láthatják a következő dián. Konkrét külön bankszámlákat kell nyitni minden érintett közbeszerzési eljáráshoz, de ez egyáltalán nem bonyolult, itt csak arról van szó, hogy egy bankszámlát használnak, de lehet, hogy ez a bankszámla már létezik, él az érintett gazdasági szereplőnél. De a lényeg az, hogy az összes pénzáramlás, az adott, ami az adott közbeszerzéssel kapcsolatos, ezen az egy számlán bonyolódik. Az sem mindegy, hogy a kifizetéseket hogyan hajtják végre. Egy pénzügyi eszközt kell használni, amely az európai gazdasági térségben, térségen belül közös, tehát gyakorlatilag a SEPA, az Egységes Európai Fizetési Térség normáinak kell megfelelni ennek, és minden egyes kifizetéshez tartozik egy kód, egy úgynevezett CUP kód, amely beazonosítja az összeget, ez egy számsor tulajdonképpen. Itt látják a dián tehát, hogy egy CUP kódról van szó. Ez a kód gyakorlatilag jelzi az adott közpénznek a felhasználását vagy áramlását. Tehát onnantól kezdve, hogy egy összeget beterveztek, az életciklus végéig annak a számsornak, ennek a kódnak a segítségével lehet követni a pénzáramlást. A következő dián azt látják, hogy ez az egész gépezet hogyan működik. Balra látszik a legnagyobb kép, tehát hogy itt vannak a szerződő felek, a pályázat nyertese és az összes többi társaság, az alvállalkozók, akik ebbe a láncba tartoznak, tehát a fő és az alvállalkozók vannak bal oldalon, és aztán látják, hogy következnek a bankok, amelyek egymás között is kapcsolatban állnak egymással, illetve a központi bankkal is kapcsolatban vannak, és ezek a bankok beküldik tehát az adataikat a központi hivatalba, amely a monitorozásért felelős és persze bármikor, tehát ha vizsgálatot kívánnak folytatni, akkor rendelkezésre állnak az információk ebből a bankkörből. Mik annak a projektnek az előnyei? Hát nyilvánvaló és azonnali előnyökről számolhatunk be. Először is, ugye nem szükséges bármilyen esetben semmilyen esetben sem, hogy mondjuk egy bíró információhoz való, pénzügyi információhoz való hozzáférése bonyolult legyen, közvetlenül egy bankhoz forduljon, és neki eljön beszerezni valahogy ezt az információt, hiszen az információk már rendelkezésre állnak ebben a központi adatbázisban, ahová a bankok beküldték őket. És aztán nyilvánvaló ezeket meg is vizsgálják. A központi adatbázis adatait tehát bizonyos paraméterek alapján vizsgálják, elemzik, és ezeket a paramétereket már külön előre meg is határozhatjuk. Például meg le, be lehet állítani, hogy egy bizonyos összeget meghaladó pénzáramlást szűrjön ki a rendszer, vagy mondjuk az is érdekes, hogy esetleg offshore helyszínek felé áramlanak-e pénzek, ezt is be lehet állítani, mint paramétert az adatbázis vizsgálatára ez a projekt már meglévő eszközöket használ, ugye a SEPA, a CUP kód, a bankközi hálózat, és informatikai platformok, pénzügyi eszközök már léteznek, tehát ezeket nem kell újra megteremteni, hanem ezek léteznek, és ezeket ki lehet használni, fel lehet használni a munkához. Hogyha tovább lépünk, akkor azt is láthatjuk, hogy ahogy mondtam már korábban, a, mivel a SEPA átutalási szabályt használják, ugye ez lesz a kötelező rendszer, azt hiszem jövő év januárjától, ez már eleve egy előny, és így sokkal több hasznos információhoz juthatunk annak érdekében, hogy hatékonyan hogy jól megértsük, hogy mi is áll egy bizonyos pénzáramlás mögött, egy átutalás mögött és a rendszer arra is képes, ahogy mondtam, hogy az anomáliákat feltárja, és egyfajta figyelmeztető riasztórendszerként működjön, és akkor meg lehet kezdeni a vizsgálatokat. De van még egy dolog, a rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a közpénzek felhasználását végig figyelemmel kísérje, és mondjuk kiderüljön az, hogyha egy pénzügyi kereten túllép egy adott közbeszerzésnek a végrehajtása, hogy az, az adott ütemezésnek időben megfelele a pénzek felhasználása, és így tovább. Azt hiszem, hogy nálunk, de más országokban is ez például egy kritikus pont, hogy hogyan hajtják végre a közbeszerzést. Ugye előfordul, hogy más időkeretek kellenek, mint eredetileg, amiben megállapodtak, vagy amit meghatároztak. És aztán az erőforrások változnak, előfordul, hogy sokkal többe kerül egy adott közbeszerzés, mint amiben eredetileg, mint ami eredetileg szerepelt a szerződéses összegben. És nagyon sokszor a korrupció növeli a közbeszerzés végső árát, politikai vagy adminisztratív. Tehát arra azt akartam itt kihangsúlyozni, hogy ezt a fajta kockázatot is ki tudja szűrni a mi rendszerünk, a maffia, a szervezetbűnözés beszivárgását is, plusz ezt a fajta kockázatot is. Három közbeszerzési pályázatról hoztunk itt példát, amelyet a következő dián látnak, egyfajta kísérletként. Az egyik példa a római metró hálózat C vonalának a létrehozása, megépítése, a másik Kalabriában a Canitello vasúti váltó projekt, a harmadik pedig a Pompei rekonstrukciójára fordított pénzösszeg, ami szintén egy közbeszerzési pályázat volt. Vannak olyan országok, amelyeket érdekel ez a projekt, és nyilván ők együttműködnek velünk, ők tájékoztatást és információt kapnak, és így jobban figyelemmel tudják kísérni a bűnözői körök esetleges beépülését a közbeszerzési eljárásokba hála annak, hogy ilyen magas szinten valósul meg az átláthatóság. Ez a projekt egyébként részeként három szakaszt tartalmaz. Az egyik három Európai Uniós országban végzett felmérés, a másik szakasz két Euros, Európai Uniós országban folytatott képzés, és a harmadik szakasz pedig a monitoring rendszer tesztelése egy EU-s országban. 2012. április 5-én egyébként a Német Bankszövetségnek bemutattuk a rendszert, és nyitottak vagyunk, bárki nyugodtan megkereshet bennünket az EU-n belül, hogyha megkívánja ismerni a rendszerünket, illetve ellenőrizni azt, hogy alkalmazható-e lenne ez az érintett tagállamban. A következő dián összefoglaltuk a Kapacsi projekt célkitűzéseit, amit nem fogok most megismételni a rövidség kedvéért, és annak érdekében, hogy minél szélesebb körben vitát folytathassunk. Megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Frattasi prefektus úrnak ezt a tájékoztatót, és köszönöm a magyarázatokat. Ugye nagyon különleges ez a név, a kapácsi név, és minket olaszokat ez különösen érint. Most megnyitjuk a vitát, Borgéció úr kezdi a koordinátorok sorát. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a két előadónak ezt a két nagyon érdekes beszámolót. Hát az az igazság, hogy most aztán sok gondolkodni valót kaptunk, és biztos vagyok benne, hogy az elhangzottak nagyon hasznosak lesznek a mi munkánkban is és kérem, hogy hagyják itt ezeket az anyagokat, persze nyilvánvaló, hogy majd még gazdagodnak a részletek. Én egy nagyon gyors kérdéssel kezdeném, Bertók úrhoz intézem ezt a kérdést. Azt kérdezném, hogy mit mondana? Tulajdonképpen az ördög ügyvédjeit kell, hogy játsza. A gyenge pontokról ennek az európai normatívának, szabálynak mik a gyenge pontjai, amely a pénzmosást kívánja megakadályozni, megel, megelőzni. Az ön szempontjából, illetve az önszervezetének szempontjából, melyek azok az eszközök, lehetőségek, amelyeket esetleg javasolhatna, amelyeknek a segítségével jobban figyelemmel tudnánk kísérni ezeket a gyenge pontokat. Mert hát nyilvánvaló, hogy több helyzetben felmerül ez, nagyon sok konkrét eset van, ahol ez megfigyelhető. Tehát nagyon sok esetben megjelenik a, megjelennek a bűnözői körök a reálgazdaságban. A második kérdésem Frattázi úrhoz, és hát nem csak azért, mert ő is olasz, és én is az vagyok, de hát tényleg nagyon meg kell, hogy köszönjem neki ezt a beszámolót. Azt hiszem, hogy az európai valóság gról számolt be, illetve az olasz valóságról is, és arról, hogy mennyire hasznos egy, ez a rendszer, és ez a kísérlet, amelyet végeztek, tehát azt hiszem ezt, ezt nagyon jól bemutatta, és nagyon jól jellemezte ezt a projektet, ezt a rendszert. Egy konkrét kérdés tehát, hogyha ugye említette hogy nyitottak az együttműködésre, a nemzetközi együttműködésre, de engem a, a helyi szint érdekel. Például vegyük Piemonte régióját. Mondjuk a TAV projekt, egy nagyon érzékeny projekt Piemonte régión belül. Lehetne itt ezt alkalmazni? Hát nekem úgy tűnik, hogy az egyetlen meggyőző dolog az az, hogy ha mondjuk egy ilyen területen, ahol tudjuk, hogy a drangetta jelen van, tehát mondom, az egyetlen hiteles dolog az lenne, hogyha csatlakozna az érintett projekt ehhez a rendszerhez. Tehát nagyon érdekes lenne ezt tudni. Én nekem egyébként az a meggyőződésem, hogy a hatóságok, a Piemonti régió hatóságai, ezt azért mondom, mert tényleg én ismerem, hogy ez egy, tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, de még egyszer mondom, szerintem hatóságok, hogyha itt nyitottak lennének, akkor az nagyon előnyös lehetne. Köszönöm. Köszönöm Borgéció úrnak, most pedig Szondergárd úr következik a GUE képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak az előadásaikat. És Fatasi úrhoz intéznék egy kérdést. Mégpedig alkalmazzák-e ezt a rendszert az akvilai földrengés következményein, azon helyreállítási munkálatok kapcsán, amelyeket az akvilai földrengés után hajtottak végre. Figyelembe veszi -e tehát ez a rendszer, hogy a kormány figyelmen kívül hagyja a közbeszerzési szabályokat, akkor, amikor az akvilai földrengés után a helyrehozási munkákat figyelembe vették, hiszen a szabályok világosan beszélnek arról, hogy hány közbeszerzi, hány beszállító szerepelhet az albeszállítók listáján, előírja, hogy nem lehet kapcsolatok a maffiával, de mintha az akvilei földrengés esetén ezeket a szabályokra fityet hánytak volna. Weiler asszony, köszönöm szépen elnök asszony. Mindkét referensünkhöz kérdést intézek. Rattázi úr, ezt a koncepciót bemutatták a német bankoknak elmondaná, hogy hogyan reagáltak? Fölöslegesnek találták talán, vagy hasznosnak ezt a rendszert? Másodszorban pedig Róma, Kalabri és Pompeiben zajlanak ezek a vizsgálatok. Hogyan kapják meg a megbízást? Az önkormányzatok, helyi szövetség, vagy maguk az önkormányzatok bízzák meg önöket? A vizsgálatokat vagy Brüsszel tesz lájavaslatot, vagy esetleg Róma, a központi kormány? Tehát kibízza meg önöket azzal, hogy vizsgálatokat hajtsanak végre, hogyha jól értettem. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy nagyon szkeptikus akkor, amikor egy nagy projekt túl hosszú időn keresztül kerül végrehajtásra. Hát Németországban én is be tudnék számolni egy-két ilyen nagy projektről, ahol bizony önök felkaphatják a fejüket. Bertok úr, két kérdésem van. Az első, világossá tette, hogy milyen veszélyek állnak fel a közbeszerzési eljárások átláthatósága tekintetében, de talán tudja azt is, hogy politikailag mi egyszerűsíteni szeretnénk a közbeszerzési szabályokat azért, hogy a kis és középvállalatok könnyebben részt vehessenek. Nem lát -e ebben tehát ellentmondást, hiszen nem jár -e veszéllyel az egyszerűsítés, és célirányosnak tartja-e, hogy az EU-ban megemeljük a küszöbértékeket, azért, hogy a kis és középvállalatok könnyebben részt vehessenek a közbeszerzési eljárásokban. Agályosnak tartja ezt, vagy sem? Utolsó kérdésem, van-e tapasztalata a nagyon nagy és a kis projektek tekintetében, mondjuk az olyan nagy projektekről, ahol sok milliós eurós megbízatásokról van szó, illetve a kis projektekben is fennáll a korrupció veszélye, vagy azt mondhatjuk, hogy ez inkább egy szürke zóna. Grazie, adesso... Köszönöm szépen. Schmidt kolléga következik. Thank you, madam. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Bertók úr. Ugyanezen gondolkodtam én is, mint a kollégina. Hogyha ennyire érzékeny terület a közbeszerzés, akkor talán kevesebb közbeszerzési eljárást kellene lefolytani, vagy pedig közvetlen szerződéseket kellene megkötni, vagy pedig a értékeket kellene megváltoztatni. Hasznos volna ez? Talán hasznos volna, nem tudom ön hogy látja ezt. Kérem, hogy erről szóljon néhány szót. Frattázi úr. Kérdésem pedig általánosabb. Mindenki bűnöző Olaszországban? Hogyha egy közbeszerzési kiírást írnak ki, akkor mindenkiről azt feltételezik, hogy bűnöző. Így ez a hozzáállás Olaszországban? Egyszerűen kíváncsi volnék az integritás kérdéskörére hogyha azt feltételezi, hogy a nagy projektek Olaszországban a maffia vagy a szervezet bűnözői körök érintettségével zajlanak, akkor tényleg megkérdezem, tényleg ilyen rossz a helyzet Olaszországban? Tényleg így áll a helyzet Olaszországban? Prima di ridare Köszönöm. Mielőtt visszaadnám a szakértőinknek a szót, szeretnék valamit kiemelni azt, amit Bertók úr mondott az előadása kezdetén. Azt mondta, hogy az átláthatóság a korrupció fő ellensége. Különösképpen ugye a bűncselekmények esetén. Én mondanék valamit, hogy az állampolgároktól származó információk, és így tovább. Lehetnek ezek, hogy úgy mondjam, zavaró elemek de mielőtt Fratazi úrnak is megadnám a szót, ugye terjünk oda-vissza, amit Schmidt úr említett itt az előbb, és Borgéció úr is utalt erre. Engedjék meg, hogy hozzá tegyem a véleményemet, vagy az én nézőpontomat. A távra hivatkoztak, ez egy nagyon komoly munka, nagy közbeszerzési pályázat, de volt egy másik, ez pedig ugye a híd, amely eredetileg összekötötte volna Szicíliát Kalabriával. Volt egy ilyen gondolat és ennek a projektnek az értékelési szakaszában, tehát amikor egyáltalán a megvalósíthatósági tanulmányt készítették, már vizsgálatokat végeztek különböző maffia ellenes hivatalok Kalabriában, illetve két hivatal Szicílián belül. Nem kezdtek el, nem indítottak nyomozást, hanem gyakorlatilag gyakorlatilag azt már kiderítettek bizonyos dolgokat, például azt, hogy az olasz maffia megállapodott. Tehát, hogy gyakorlatilag már az, már az osztozkodást egymás között elintézték, de ezen kívül még arra is fényderült, hogy másfajta, tehát más országokban más nemzetiségű mafiai hálózatok is érintettek voltak. Még japán mérnökökkel is konzultáltak, mert nekik nagy tapasztalatuk van, ugye? És az a feltételezés volt, az volt a feltételezés, hogy majd Japánból jönnek a munkások, tehát a japán maffiával is már felvették a kapcsolatot. Tehát ezekre a dolgokra derült fény. Én értettem, amit Fratassi úr mondott. Ez nem azt jelenti, hogy Olaszországban mindenki bűnöző, hanem azt jelenti, hogy gyakran előfordul, hogy az ilyen nagy közbefektetéseket, közmunkákat így végzik, tehát hogy már előre megvan a megállapodás, a bűnszövetkezetek már előre fölkészülnek és előre megállapodnak egymás között, és aztán utána eh, lehet valahogy orvosolni a helyzetet, és ezt egyébként bemutatta az is, ami az elmúlt években történt. Több esemény is van. Én például a 2015-ös expót említeném, ez a szakbizottság Olaszországban majd kéz, első kézből megtapasztalhatja e, ezeket a e, dolgokat, tehát hogy hogyan szivárgott be, hogyan szivárogtak be a bűnözői e, körök ezekbe az eljárásokba. Tehát nagyon-nagyon tragikus az olaszországi helyzet. Hogyha Borsanino asszony hozzá kíván tenni valamit ehhez, akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, én csak egy szót akartam szólni, vagy mondani. Nem Olaszországot védeném azért, de hát azt elmondanám, hogy nyilván a szervezetbűnözés az jelen van, és nagyon-nagyon jól megszervezik magukat ezek a körök, de azért hál' Istennek a megelőzés és a nyomozati kapacitás most már igen jelentős Olaszországban, és szerencsére sokszor sikerül megakadályozni ezeket a dolgokat, mielőtt még a valóságban létrejönnének. Elnök asszony, igen, hát én is ezt mondtam pont, tehát hogy Borszányon asszony is csatlakozott el, tehát nem arról van szó, hogy mindenki bűnöző, és a szakbizottság meghallgatta a DIA igazgatóját, az egyéb mafia ellenes szervezetek vezetőit, és így tovább, azért, hogy az olasz szakértők tapasztalatát mi is meghallgathassuk, ők is sokkal gazdagították a munkánkat. Viszont van egy elem, amiről nem lehet meg, megfeledkezni. A mafiák akkor lesznek erősek, hogyha megvan a társadalmi konszenzus. Abban a pillanatban, hogy a civil társadalom tisztában van azzal, hogy mi történik a saját lakóhelyén, és ez ellen képes föllépni, szerintem megvalósul az első lépés. És például a német vemhatóságok képviseletében érkezett előadónk ugye azt mondta, hogy hát Németországban nem terjedtek el annyira ezek a bűnözői körök. Én ezzel nem feltétlen értek egyet, mert elég csak Duisburgot említeni, de hát azért a valóság az, hogy Németország most már igencsak érintett, és úgy beszélnek Németországról, mint a Drangheta második otthonáról. Tehát itt gyakorlatilag a gazdaság ellen komoly offenzívát indítottak a maffia körök. Tehát azért mondom tényleg, hogy azért a realitásokkal legyünk tisztában. Prátok úrnak adom meg először a szót, és utána Frattázi prefektus következik. Thank you so much and... Uh, Köszönöm szépen. A kérdések azt mutatják, hogy milyen fontos és egyben milyen izgalmas kérdéssel van dolgunk. Az első kérdésre válaszolok, melyek a gyenge pontok? Nagyon meglepő lesz a válaszom, és erről nem beszéltem. Ez pedig az, hogy professzionalizáljuk, profivá tegyük a hozzáállásunkat. Hiszen közbeszerzés sok országban még nem is tekintik szakmának. Ez pedig azt jelenti, hogy a GDP 20-25 százalékát, tehát a piac 20-25 százalékát határozzák meg a közbeszerzések, ez súlyos kihatással van a magáncégek működésére, ugyanakkor pedig a bürokrácia nem igazán felkészült a közbeszerzési eljárás végrehajtására. Tehát a közigazgatási kapacitás nem felel meg a kihívásoknak. Például, hogy megértsük a kiadások jelentőségét, és ez alapján határozzuk meg a szakpolitikai célkitűzéseket, és kapjuk meg a value for money értéket a pénzünkért, például, hogy támogassuk a zöld beruházásokat, vagy pedig a kis és középvállalatok. Ezt, ehhez tudni kell, hogy hogyan járjunk el. Második kérdés. Európa és az európai országok a gyors közbeszerzési eljárásokra nem készülnek, nincsenek igazán felkészülve. Egyébként Japánban is így áll a helyzet, és más országokban, de mondjuk az USA-ban és Kanadában igazán felkészült az adminisztráció. Nem akkor kezdik az eljárást, amikor megtörtént a vészeset, vagy a, egy olyan esemény, amely hirtelen közbeszerzést tesz szükségesé, a beszállítókat, a szolgáltatókat már előre megtárgyalt, kitárgyalt árakkal lehet munkába állítani, akkor, amikor a rendkívüli esemény, a földrengés vagy az áradás megtörtént Európa, ezekre a rendkívüli eseményekre nem annyira felkészült. A harmadik kérdés pedig az egyszerűsítésre vonatkozott, illetve a kis és középvállalatok helyzetbehozására. A hazámban a miniszterelnöki hivatal főosztályvezetője voltam, és a közbeszerzési eljárások egyszerűsítésével foglalkoztam, ezért pontosan tudom, hogy milyen nagy hatással járhat a közbeszerzési eljárás egyszerűsítése a cégek, az állampolgárok számára, de a valóság roppant komplex. Két példát mondok. Az egyik az átláthatóságra vonatkozik. Valóban az átláthatóság Ma mondjuk az, az elektronikus portálokra be tudnak lépni a, a beszállítók, de ugyanakkor a transzparencia, az átláthatóság azt is jelenti, hogy új technológiát vezetünk be a különböző árak kialakításában, de ugyanakkor Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez, ez az egyszerűsítés és ez az elektronikai eszközök túlokkal voltak éppen az árakat akarjuk csökkenteni, ez pedig súlyos kihatással van a kis és középvállalatokra, hiszen a verseny nagyon kemény, és a kis és középvállalatok nagyon nehezen tudják a nagyokkal közép vagy hosszú távon felvenni versenyt ebben az árversenyben. Tehát az átláthatóság nagyon kívánatos, nagyon üdvözlendő, hiszen ezzel csökkentjük a köz a költségvetés kiadásait, de ugyanakkor ez az átláthatóság az egyes kisebb versenytársakra súlyos, akár halálos kimenetű is lehet azaz ellehetetleníti őket a piacon. Még egy szempontot fel szeretnék venni, az egységes belső piacról. Ugye itt a nagy szereplők vannak jó helyzetben. Léteznek ezek a, big, ezek a nagy szereplők, az létezik a köz, a közös piac a közbeszerzések területén? Sajnos nem. 2-től 3,8%-ig terjed a közbeszerzésből kihasított része az európai közbeszerzésnek. Hát ezt nem tekinthetjük közös piacnak. Az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban a külső beszállítók 10-12%-ban részesednek a közbeszerzési um, szerződésekből. tehát mondjuk kanadai vagy mexikai, mexikai cégek 10-12%-ban vesznek részt, eh, nyernek közbeszerzési eljárásokat, a többit pedig belső cég nyeri el. Még egy utolsó szempontot szeretnék felvetni, ez pedig a kockázat kérdése. Függően a közbeszerzési eljárás fajtájától és a közbeszerzési öm, eljárás értékétől változik a kockázat. A kis megbízatásokban előfordulhat a kickback eljárása, vagy az újratárgyalás elvét alkalmazhatják, de a nagy beszerzéseknél az a kérdés, hogyan határozzuk meg az igényeket, és hogy hídat építünk, vagy alagutat akarunk építeni, hát ez nagyon korlátozza majd a pályázók körét. Nem sok hídépít, hídépítő van a piacon. És a kritériumokkal bizony már meg tudjuk határozni előre, hogy ki lesz a kedvezményezett. Köszönöm. Sí, grazie. Allora... Köszönöm szépen. Nos, hát akkor hozzám intézett kérdésekre. Én Borgéció úrral kezdem. Pontosítanék valamit, szerintem ez aztán megadja a választ majd a további kérdésekre is Aquilával kapcsolatban. És azzal kapcsolatban is, amit Weiler asszony kérdezett. Tehát ugye, hogy ki dönt, ki határozza meg, mely hatóság hozza meg a döntést, hogy mely közmunkákra lehet alkalmazni, közbeszerzésekre lehet alkalmazni ezt a rendszert, hogyha jól értettem az ő kérdését. Tehát akkor pontosítsunk. A közmunkák, ezek a nagy munkák, infrastruktúrába való befektetés, amelyre a projektet létrehoztuk, és amelyekre alkalmazzuk. Egy miniszter közi bizottság munkájának eredményeként születnek meg, ezt cip nek hívják, tehát a gazdasági programozást célzó minisztérium közi bizottság. Megnézzük azokat a nagy közbeszerzési tevékenységeket, amelyek zajlanak, tehát hogy melyekre lehet alkalmazni ezt a Kapácsi projektet. Én szerintem, hogyha mondjuk úgy döntünk, hogy ezt a kísérletet kiterjesztjük a nagysebességű vonatokra, tehát a TAV beruházásokra is, akkor jó eredményeket érhetnénk el. Mert én mondtam egyébként, hogy nincsenek akadályai annak, hogy ezt a projektet kiterjesszük más típusú közbeszerzési eljárásokra, vagy másfajta projektekre, bármi, ami a közbeszerzést érinti, alkalmas lehet. Akvila esetében miért nem használták ezt? Hát az akvilai földrengés egy picit megelőzte ennek a projektnek a tökéletesítését, végrehajtását. Ez nem jelenti azt, hogy nem végzünk pénzügyi ellenőrzéseket a rekonstrukció kapcsán Akvilában. Vannak itt is maffia ellenes vizsgálatok, még a magánszektort is érinti ez, tehát megnézzük, hogy a magánszektor hogyan használja fel azokat a pénzeket, amelyeket az állami szektortól kapott, ugye, hogy a lakásokat, a házakat újra lehessen építeni. És mindez függetlenül attól, hogy most közbeszerzésről van szó, vagy sem akkor is, hogyha magánszektorban írták ki a pályázatot, de közpénzeket használnak fel az újjáépítésre, tehát bizonyos garanciákat megkövetelünk annak érdekében, hogy Tudjuk, hogy az a pénz, az a közpénz, amit felhasználnak, ne bűnözői, bűnözők kezébe kerüljön, akik aztán visszaélhetnek vele. Azt hiszem ezzel Weiler asszony kérdésére is válaszolok, hiszen ő ugye kérdezte, hogy ki hozza meg a döntést, tehát hogy milyen projektek tartoznak a Kapacsi projekt keretén belül. Én mondtam tehát, hogy ez a miniszterközi, minisztérium közi bizottság, ami pedig a német bankokat illeti. Érdeklődnek a német bankok, de közvetlenül én nem vettem részt ezen a találkozón, amikor nekik bemutatták a rendszert. Én remélem, hogy ezt majd követi egy kicsit határozottabb érdeklődés Németország részéről. Most még ez az első bemutató megvolt, de Németország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, és vannak még más európai országok is, amelyek a helyzetük miatt, rendelkezésükre álló eszközök miatt szerintem könnyen csatlakozhatnának a Kapacsi projekthez. Ami pedig Schmidt kolléga kérdéseit illeti, szeretnék egy valamit pontosítani. Megelőző tevékenységről is szó van, hiszen itt az a kockázat merül fel, hogy a bűnözői körök beépülnek a közbeszerzési eljárásokba, de ez minden nagy nyugati gazdaságban, minden fejlett országban így van, tehát mindenütt megvan ez a kockázat, akkor is, hogyha valaki kevésbé vagy jobban érzi magát érintetnek a kockázat által. De ez a jelenség, ez tulajdonképpen a korrupt hivatalnokokat is érinti, a bűnözői körökkel működnek együtt ezek a korrupt hivatalnokok, tehát én nem mondanám azt, hogy ez a jelenség csak egyetlen egy országot érint. Hát igaza van Borsellino asszonynak és Alfalino, Alfano asszonynak is, hogy hát Olaszországban ez igen jelentős. Tudjuk, hogy a szervezett bűnözői körök a négy történelmileg is legérintettebb régióban nagyon aktívak, tehát hogy mi jobban ki vagyunk téve ennek a jelentségnek, de hát globalizált már a, a gazdaság, tehát minden fejlett gazdaságot érint. Ez én nem gondolom, hogy ez nemzeti kérdés, és tulajdonképpen minden gazdasági szereplő ki használ, használt húzhat ebből a projektből, függetlenül attól, hogy mi a hazája. Köszönöm szépen Bertók úrnak és Frattászi úrnak az előadást, köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre és beszámoltak nekünk egy ilyen témáról. A mi szakbizottságunknak ez nagyon-nagyon fontos, és kérem önöket, hogyha vannak még ajánlásaik, vagy egyéb megjegyzéseik, ezeket küldjék el a titkárságunknak. Én emlékeztetek mindenkit, hogy október 15-én találkozunk legközelebb, és mindenkit arra kérnék, hogy amennyiben nem áll jogában a koordinátori ülésen részt venni, akkor hagyja el a termet, mert a koordinátorok ülését zárt ajtók mögött tartjuk.